Napirendünkön az első napirendi pont az elnök megválasztása. Szabályzatunk 12. pontja szerint először az elnök, majd a bűró megválasztásával kezdjük. Addig a volt elnök tölti be az elnök funkcióját. Egészen addig, amíg meg nem választjuk az új elnököt. a volt elnök a 12. cikk alapján kifejtette azon kívánságát, hogy szeretné jelöltetni magát. Erre lehetőség van, tehát ezt megtettem. Megnyitottnak nyilvánítom az ülést. Ülésünk ezen része a szakbizottság elnökének és bürójának, azaz az alelnököknek a megválasztásával kezdődik szabályzatunk értelmében. Ezen az ülés részen nem lehet vita egészen addig, amíg meg nem választjuk az alelnököket és az elnököket. Tehát addig nem tartunk vitát. Most tovább lépünk az elnök választásra, amelyet a volt elnök vezet le az előkészületek következnek. Meg kell állapítanom, hogy határozat képesek vagyunk, ez a mi szakbizottságunkban 13 képviselőt jelent. Megállapítom, hogy 13 tag legalább jelen van a teremben. A frakciók felelőseit szeretném felkérni, hogy a jelöltjeiket mutassák be, illetve olyan jelöltek is jelentkezhetnek, akiket legalább a szakbizottság 5%-a támogat. Szarkasz úr a szó. Merci, gracias, señora presidenta. Um, siguiendo los acuerdos... Köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, figyelembe véve a, következő, a különböző frakciók közötti egyességeket, a szocialisták szeretnék Perpons Perezt, mint jelöltet elnökként. Ezért javaslom, köszönöm. Vannak-e más jelöltek? Amennyiben nincsen, akkor támogatom, vagy tájékoztatom önöket, hogy a 13. cikk első bekezdése alapján vállalom ezt a felelősséget. És az egyes mellékletben meghatározott vagyonnyilatkozatot kitöltöttem, ez az interneten elérhető az átláthatóság érdekében. Egy jelölt van tehát, ezért ellenőriznem kell azt, hogy szakbizottságunk 9 tagja kér-e titkos szavazást. Nem, jó. Akkor azt javaslom, hogy lépjünk tovább, és közfelkiáltással tegyük meg a választást. elnökségi jegyzeteimben azt láthatom, hogy most felkérem saját magamat, hogy foglaljam el a helyemet. A leköszönő elnök és az új elnök tehát helyet cseréltek, és most köszönetemet szeretném kifejezni önöknek a bizalmukért. Tovább léphetünk a hármas napirendi pontra. Ez nem más, mint az alelnökök megválasztása szakbizottságunkban. Itt is elmondanám, hogy egytől négyig terjedő számú alelnököt kell, hogy megválasszunk. És itt is az első, második, harmadik alelnöki posztra a frakciók jelöléseit várom. A frakcióktól származó jelölésekkel kapcsolatban szeretném ellenőrizni, hogy az első alelnöki pozícióra ki jelöli magát, ki jelöltek a, a, a frakciók. Harkin asszony szó. Szeretném Nagyja Hirset jelölni az Alde részéről, mint első alelnököt. Vannak-e más jelöltek? Nincsenek. Akkor Nagyja Hirstől megkérdezem, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy vállalja ezt a felelősséget. Ja, bin ich sehr gerne. Und... Igen, természetesen. És a, azért a Merci beaucoup. nyilatkozatot és benyújtottam. Köszönöm szépen, akkor azt javaslom, hogy közfelkiáltással válasszuk meg Hies asszonyt. És vous invite... És most felkérem Önt, hogy csatlakozzon hozzám itt a pulpituson és bal oldalamon foglaljon helyet. Tovább lépünk a második alelnök megválasztására. Vannak-e jelöltek ennek a posztnak a betöltésére szakbizottságunkban? Igen? A frakciónk Züber asszony jelölését támogatná. Elnök, köszönöm szépen. Vannak-e más jelöltek? Nincsen. Zuber asszony hozzájárul-e ahhoz, hogy vállalja ezt a pozíciót, illetve kitöltötte vagyonnyilatkozatát. Um, bom dia a todos. Uh, estou disponível para esta responsabilidade e tenho, já pus à disposição... Uh... Köszönöm szépen. Természetesen készen állok rá, hogy vállaljam ezt a pozíciót, és kitöltöttem a vagyonnyilatkozatot. Akkor azt javaslom, hogy közfelkiáltással válasszuk meg második alelnökünket. Et je vous invite... Euh, Illetve Zuber asszony, kérem, hogy csatlakozzon hozzánk itt a pulpituson. Tovább lépünk a harmadik alelnök megválasztására. Vannak e jelöltek. Ari úr. Igen, köszönöm a szót, elnök asszony, szeretném jelölni Thomas Mann kollégánkat. Ah, oui. Donc, euh, köszönöm szépen. Szeretném jelölni kollégánkat Thomas Mant, aki eddig is alelnök volt, és továbbra is benne bízunk. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures Ça n'est pas le cas. Monsieur... Non, non, c'est pas ça. du quatrième candidat ő a negyedik jelölt? Őri úr. Nos tehát, elnézést itt a kis közbevetésért. A harmadik alelnök megválasztásával foglalkozunk szakbizottságunkban. A harmadik alelnök pozíciójára van-e jelölt? Lambert asszony kap szót. Um, Köszönöm szépen, elnök asszony. Elizabeth Schrödert szeretném javasolni alelnökként ebben a szakbizottságban. Szerintem kicsit a nemek egyensúlyára is ügyelnünk kell. Nem Söter. Köszönöm, Söter asszony beleegyezik-e, hogy vállalja ezt a pozíciót, és kitöltötte-e vagyonnyilatkozatát? Hát ez habe ich. Igen, és egyetértek. Köszönöm szépen, akkor azt javaslom, hogy közfelkiáltásra válasszuk meg Schröter asszonyt. És És felkérem Schröter asszonyt, hogy ő is csatlakozzon hozzánk. Nous allons donc procéder à l'élection de... És akkor most a negyedik alelnök megválasztására kerül sor. Van-e jelölt? Uri, Őri úr, most adom. Ismétlem Thomas Mann kollégánkat jelölnénk a néppárt részéről. Merci. Köszönöm szépen. Van-e más jelölt erre a pozícióra? Nincs. Thomas Mann úr vállalja a feladatot, és kitöltötte-e vagyonnyilatkozatát? Äh, Igen, nyilvános a vagyonnyilatkozatom. Én kis férfiként a sok nő között szeretném elvállalni ezt a munkát. Köszönöm. iszkia. Azt javaslom, hogy akkor válasszuk meg Thomas Mann urat fel közfelkiáltással. És kérem őt, hogy foglaljon helyet itt mellettünk. Befejeztük tehát az elnök és az alelnökök megválasztását. A bürónk megalakult. Először is nagyon jó új évet kívánok Önöknek, nagyon sikeres 2012-t. Remélem, hogy a nap végére összerázódunk, ez a mai első ülésünk lesz, illetve az idei első ülésünk, és tudom, hogy vannak politikai eltérések a családokon belül is, közöttünk is, de a magunkért és az európai demokráciáért azt szeretném, hogy ez a 2012-es év, amely úgy tűnik, hogy nem lesz egyszerű, legyen nagyon sikeres szakbizottságunkban. Egy rendkívül kiegyensúlyozatlan ö, mármint ami a nemi összetételét tekinti, kiegyensúlyozatlan bűróra számíthatok ebben a munkában, de mindenki nagyon kiváló személyiség. Teljesen függetlenül az én saját kívánságomtól a parlament szolgálatai már is egy sajtónyilatkozatot tette közzé, amely a bírónk összetételét közhíré tette. Sajnos ezt egy kicsit elhamarkodták, de meg kell mondanom önöknek, hogy ez semmi közöm nem volt. Azt javaslom, hogy lépjünk tovább, és fogadjuk el a napi rendtervezetet. Szeretném tájékoztatni önöket arra, hogy egy 24A ponttal kiegészítettük ezt a napirendet, ez a válsággal kapcsolatos derugá, e- e- e- derogációnak az Harkin asszony által feltett szóbeli kérdésének a megszavazását fogja jelenteni. Tehát az így módon megváltoztatott napirendet el tudjuk fogadni, elfogadottnak tekintem, akkor azt javaslom, nem, Őri úr, Őri úr kap szót. Igen, köszönöm szépen, elnök hogy Némi változtatást ö, javasolnék, ugyanis a 26-os és 27-es napirendi pont kapcsán némi értelmezési problémák merültek föl, részben az elnökasszony, részben a szocialista, illetve a néppárti delegáció között. Itt ugye a, a Torinoi Intézet igazgató tanácsában jelölt parlamenti szakértőkről van szó. És végig tanulmányoztam a jegyzőkönyveket, és valóban a jegyzőkönyvek ilyen értem nem egyértelműek. Először októberben automatikusan rábólintottuk arról, hogy akik eddig voltak, azok folytassák. Majd kiderült, hogy a jelöltek egyike egyáltalán nem, nem így gondolja, nem akarja folytatni. Decemberben visszatértünk erre a kérdésre, és akkor mi tettünk egy javaslatot, hogy változtassuk meg a jelölésnek az egész rendszerét, és ezentúl ne olyan szakértőket jelöljünk, akik nyilvánvalóan kiváló emberek, feltételezem, hogy kiváló emberek semmiféle, hogy mondjam, panasz nem merült föl velük kapcsolatban, de úgy gondoltuk, hogy ez egy jó alkalom, miután újra elé került, hogy változtassuk meg a jelölésnek a szisztémáját, és jelöljünk olyan volt kollégákat, akik parlamenti képviselők voltak, itt dolgoztak ebben a, a bizottságban, jól ismerik a, a szakterületet, de ugyanakkor jól ismerik a parlamentet is, és ezáltal a parlament és az intézet igazgató tanácsok közötti kapcsolat sokkal élőbb, tartalmasabb, izgalmasabb lehet a jövőben. Bizonytalanok voltunk decemberben abban, hogy vajon nem, nincsenek-e összeférhetetlenségi problémák. E, elnök asszony vállalta, hogy ennek utána néz, utána is nézett, és kiderült, hogy nincsenek ilyen típusú problémák. E, mi, mi vállaltuk azt, hogy a potenciálisan szóba jöhető volt képviselőket megkeressük, és megkérdezzük, hogy ők alkalmasak-e. Az értelmezési probléma az ott van, hogy mi úgy értelmezzük, hogy ezt a vitát újra nyitottuk, és éppen ezért nem döntöttünk októberben arról, hogy automatikusan mindenkit folytatjuk, hisz nem lett teljes a, a delegáció, és ezért mi az új e, elképzelés alapján vagy azt szeretnénk, hogy jelöljenek a frakciók volt képviselőket, vagy azt, ha ezt nek a többség ellenáll, akkor azt is elfogadhatónak tartjuk, hogy szavazzunk külön erről a koordinátori ülésen történtekről, és ennek alapján el lehet dönteni azt, hogy új szisztémában jelölünk, vagy pedig csak egyetlen egy pozícióra. De miután itt vita van, nem szeretném tovább, hogy mondjam, élezni a vitát. Itt az elmúlt napokban elég éles vitákat folytattunk egymással. Ezt egy viszonylag civilizált megoldásnak tartom, tehát azt kérem, hogy ezt a szavazást iktassuk be a napirendbe. Köszönöm szépen. Őri úr azt javasolja-e, hogy megváltoztassuk a napi rendet? Igen, mert ebben az esetben egy szavazást be kellene iktatnunk arról, hogy a koordinátori értekezlet korábbi döntését felülvizsgáljuk, és ez, e, e, ennek alapján esetleg egy új szisztémában jelölünk a nevezetesen hajdani parlamenti kollégáinkat jelölnénk az igazgató tanácsban. Annál is inkább, miután nyilván nem mindenki tudja, sokan vagyunk itt a teremben, hogy inkább szimbolikus jelentősége van, meg talán az, hogy közel, szorosabb legyen a kapcsolata a, a, az intézmény és közöttünk, hisz a parlament képviselői, erről is folynak viták, hogy ezt meg kell változtatni, egyelőre a szavazati jog nélkül vesznek részt az igazgató tanács ülésén, és ha jól tudom, más dokumentumokban törekszünk arra egyébként, hogy ezt is megváltoztassuk, hogy teljes jogú képviselőink legyenek, ez pedig még inkább indokolná azt, hogy erősítsük a parlamenti jellegét a szakértői részvételünknek. Köszönöm szépen. Monsieur Risus, Őri úr, elnézést kérek. Lehet, hogy még mindig nem értettem száz százalékig, hogy mit javasol a napirend módosítással kapcsolatban. De hogy a kedvében járjak, azt tudom javasolni, hogyha a koordinátorok ebbe beleegyeznek, illetve a frakciók felelősei, hogy vessük fel ezt a kérdést, az eljárás kezelésének a kérdését plenáris módon. Két megoldást javasolok. Az egyik, hogy lesz egy koordinátori ülésünk a nap végén, ami ezzel foglalkozik, a másik, ami egy kicsit normálisabbnak tűnik, hiszen a koordinátorok már nagyon sokat beszéltek erről az ügyről, hogy az egész szakbizottság vitassa meg ezt a kérdést. Most a koordinátorok felé fordulok, hogy beleegyeznek-e, hogy szakbizottságunkban megvizsgáljuk ezt a helyzetet, és a meghallgatások, a jelöltek meghallgatásának, illetve megválasztásának a módszerét megváltoztassuk. Jó, akkor mai napon lesz egy utolsó napi rendi pontunk, amelyben megvizsgáljuk azt, hogy a parlamenti képviselők igazgatótársba való kinevezését, hogy hogyan módosítsuk. Mindenki egyetérte ezzel a megoldással. Igen? Jó. Akkor azt kérem a frakciótól, hogy mindenki nagyon figyeljen, és legyen itt, legyen jelen a szakbizottsági ülésünk végén is, a nap végén. Mindenki egyetért ezzel? Jó, akkor erről döntöttünk. Következik a nyolcadik napi rendi pont, az elnök közleményei. web streamingen is elérhető, nézhető az interneten a mi szakbizottsági ülésünk most. A globalizációs kiigazítási alapról november 3-án, 4-én volt egy tárgyalás, angol, francia, német nyelven elérhető az erről szóló közlemény. Szintén közlemény érhető el a kopenhágai munkánkról is, a Dán elnökséggel folytatott együttműködésünkről tárgyaltunk december végén. Ez franciául és angolul és németül érhető el. Emlékeztetnék arra is, hogy munkánk után, és remélem, hogy harmonikus döntést tudunk erről hozni, holnap egy kis koktélra fogom meghívni önöket, egy évköszöntő koktélozásra munkánk végén és Rock Péter urat is szeretném üdvözölni, aki a holland szociális ügyek és nemek közötti egyenlőség felelőse. Kérem, hogy álljon fel, hogy mindenki lássa, hogy ki ön. Üdvözöljük tehát itt körünkben. Következik a kilencedik napi rendi pont. Mete Frederiksen asszonyt, illetve Karen Hakkerup asszonyokat fogadjuk a Dán elnökség képviseletében. De előtte egy pillanatra fel kell függeszteni a munkánkat, mert meg kell várnunk, hogy megérkezzenek. Chers collègues. Kedves kollégák! Azt javaslom, hogy mindenki foglaljon helyet. Az önök nevében is szeretettel üdvözlöm a két miniszterasszonyt a Dán elnökség részéről, akik szakbizottságunkkal kapcsolatos munkát végeznek. Először Karen Hekerup asszonyt üdvözlöm, aki szociális és integrációs ügyi miniszter, illetve Mette Frederiksen asszonyt is üdvözlöm, a foglalkoztatási minisztert. Most, hogy így együtt összeültünk, először Hekerup asszonynak adom meg a szót, hogy egy bevezető előadást tartson. Ezután eszmecserét tartunk. Másfél óra elrendelkezésünkre, ezért azt javaslom, hogy körülbelül miniszterasszony 10 perc, negyed órát beszéljen, utána a kolléganőjét is meghallgatjuk, és utána rendezett módon fogunk csoportokra oszolva, mármint, hogy úgy fogunk vitát tartani, hogy egy-egy kör kérdést meghallgatunk, és utána meghallgatjuk a választ, aztán egy újabb kör következik. Hecker asszony, önnyi a szó. Thank you, and I think I'm going to... Köszönöm. És akkor elkezdeném. Kedves Feres asszony, kedves képviselők, köszönjük, hogy meghívtak minket ma a szakbizottságukhoz, mert nagyon vártuk ezt. Örülünk annak, hogy itt lehetünk. A szociális és integrációs ügyekért felelős miniszterként a Dán elnökségnek a programját ismertetjük. Remélem, hogy őszinte vitát folytathatunk. Szorosan együtt kell működnünk az Európai Parlamenttel, ez nagyon fontos számomra, különösen a válságban. Nagyon alaposan szembesülnünk kell az Európai Uniós valósággal, hiszen önöket közvetlenül választották az állampolgárok, önöknek nagyon fontos a szerepe ma. A Dán elnökség nagyon nehéz időkben vezeti az uniót, a válságnak komolyak voltak a következményei, és még komolyak lesznek egy ideig. Több millió ember életét érinti, elvesztik a munkájukat, és félnek is az emberek, hogy elvesztik. Most nagyon nagy nyomás nehezedik ránk, fenn kell tartanunk azokat az értékeket, amelyek a munkapiacunkat és az Európai Uniót formálták. Számomra leginkább a szociális egyensúlya fontos. A munkavállalók joga és az oktatás. Sohasem szabad figyelmen kívül hagynunk ezeket az értékeket. Szerintem meg tudjuk oldani a tárgyalásokat az üzleti szférával és a szakszervezetekkel is. Csak a politika nem teremt munkahelyeket, de fontos eszköz. Hogy mi mit tehetünk a szociális és a foglalkoztatási politikával, biztosíthatjuk, hogy alkalmazhatóan képzett a munkaerő. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a válság a hosszú távú munkanélküliségre nagyon nagy nyomást gyakorol. Különösen a fiatalokat nagyon rosszul érintette a válság. Az álmaik szertefoszlónak, ha nem találunk számukra megoldást, hiszen ők nagyon nagy lehetőséget képviselnek. De általában a munkaerőpiacunknak nagyon nagy ez a probléma, hiszen a fiatalok a jövő munkáreje, és ha most nem lépünk, hogy képezzük őket, akkor Európa még nagyobb válságba kerül. Nem engedhetjük meg, hogy egy teljes generáció elveszen. Minden tagállamnak saját megoldást kell találni a munkanélküliség elleni harcra. De segíthetjük egymást. Megoldásokat cserélhetünk. Én miniszterként azt gondolom, a megoldás a szakképzés és a munkaerő továbbképzése. De egyszerűen alkalmazhatóvá kell tenni a munkaerőt. Így aztán az EB az éves növekedési stratégiai felmérésben és a fiatalságról szóló kommunikájában is foglalkozik ezzel. Tudjuk, hogy több mint 7 millió fiatalnak nincs munkahelye, és nem is szakképzett. Dánia több alkalommal is visszatér erre a témára. A szociális ügyek csúcsán, az európai szemeszterben különös figyelmet kell szentelnének, nemzeti programokat kell kidolgozni. Ez a téma részt szerez az informális csúcsnak és az áprilisi fiatalokról szóló konferenciának is. Már most elmondhatom, hogy remélem, hogy azon a konferencián önök képviseltetik magukat Dániában, áprilisban. Most hagyd mondjam el, hogy 2012 az aktív ö, idősödés éve és a generációk együttműködésének éve. Nagyon fontos, hogy az időseket is a munkaerőpiacon tartsuk, és remélem, hogy azzal, hogy meghallgatnak ma engem, egyértelművé válik, hogy a tánelnökség és én is személyesen nagyon fontosnak tartom a fiatalok munkaerőpiacra való integrálását. Szeretném hangsúlyozni, hogy ez nem egy vagy-vagy helyzet. Ugyanúgy kell foglalkoznunk az idősebb munkaerőpiacon tartásával, hiszen nem sokára mindenkire szükségünk lesz, hiszen a demográfiai trend egyértelmű. A Dán elnökség mindent megtesz, hogy őszintén közvetítsen a tanács és önök között. Lehet, hogy nem mindig azt mondjuk majd önöknek, amit hallani szeretnének, de pontosan fogjuk közvetíteni a tanács álláspontját, hallgatjuk az önök véleményét, és tárgyalásra bocsátjuk azt a tanácsban átlátható lesz a tevékenységünk itt is, és a tanácsban is. Hogy említsem, hogy milyen jogi dokumentumokkal fogunk foglalkozni. A munkaerő kihelyezése. Én remélem, hogy a bizottság nem sokára egy új direktívát javasol, és a kollektív jogorvoslat határon átnyúló megoldásait illetően. Az európai, Európának megfelelő munkakörülményeket kell biztosítani a munkavállalók és a cégek számára. A munkaerő kihelyezése nagyon sok vitát okozott. A bíróság ítéletei nagy port kavartak, a szociális partnerek, tagállamok és a parlament körében. Így aztán én nagyon várom a bizottság javaslatát. Legyünk őszinték, nem minden elvárásnak tudunk megfelelni. Ha minden érintett ragaszkodik a saját elvárásaihoz, akkor soha nem fogunk megegyezésre jutni. Soros elnökségként szem előtt tartjuk, hogy muszáj megoldást találnunk. Ehhez azonban közös pontokat kell találnunk. Ha ebben egyetértünk, akkor remélhetőleg könnyebb lesz a munkánk. Hogy emeljem ki a közös pontokat, a munkaerő szabad mozgása a növekedést elősegíti, és fontos egyéni jog, állampolgári jog. De semmit sem ér, hogyha nem kíséri megfelelő bérezés és munkakörülmények. Ezek összefüggnek. Az Unióban a munkavállalókat és a cégeket más tagállamokból tártkarokkal kell fogadnunk, és megfelelően kell kezelnünk egymást. De hogyha a külföldi cégek úgy nyernek el tendereket, hogy rontják a munkavállalók munkakörülményeit, akkor ne legyünk meglepve, hogy bizonyos állampolgárok és politikusok szkeptikussá válnak, sőt, ellenzik az EU-s politikákat. Szerintem egyetérthetünk, a csaló és az úgynevezett postafiók cégek ellen fel kell vennünk a harcot. Rendes cégeket kell támogatnunk, legális cégeket. Véleményem szerint ez kell, hogy legyen a közös pont. Ezt kell konkrét lépések kialakítani. Ez nem könnyű. De ha haladni akarunk, akkor ki kell nyújtanunk egymás felé a kezünket. Biztosítanunk kell, hogy bízzanak az állampolgárok az EU-s intézményekben. Egy további prioritásunk a szociális alap és a kohéziós politika támogatása, a 2020-as stratégiának megfelelően úgy gondoljuk, hogy a szociális alap fontos része lehet az EU-s gazdasági és szociális kihívások megoldásának, különösen a hosszú távú munkanélküliség elleni harcnak. A Dán kormányon belül nem én vagyok a felelőse ennek a témának, tehát más kollégáknak át de elnökségként mindent megteszünk, hogy előre haladjunk. Az általános ügyek csúcsán áprilisban és júniusban is téma lesz ez. De nem hisztük, hogy realista elvárás lenne, hogy még az elnökség alatt lezárjuk a tárgyalásokat. A strukturális alap a nemzeti tevékenységeket kitűnően kiegészíti. Fontos, hogy célzottan és hatékonyan használjuk őket. Ez igaz az európai globalizációs alkalmazkodási alapra is. Februárban kezdődik a tárgyalás, és eredményeket várunk. Végül, hagy említsem meg, a nemzetközi monetáris alappal kapcsolatos tárgyalások elnökségként együtt dolgozunk önökkel, és mindenkivel, hogy megfelelően támogassuk a munkásokat, és megfelelő munka körülményeket teremtsünk és a demográfiai kihívásokkal fölvegyük a versenyt. A lengyel elnökség és a tanács megfelelő erőfeszítéseket tett új direktívára. De nem volt lehetséges az EBSCO szociális csúcson decemberben megegyezésre jutni. Tájékoztattak hogy a bizottság készen áll arra, hogy még több időt adjon nekünk a tárgyalásokra. Ez végleges megoldást hozhat. De ez nem jelenti azt, hogy lelassulunk, már évek óta foglalkozunk ezzel a témával, és megkezdtük a munkát ez ügyben. Számomra fontos, hogy kiegyensúlyozott megoldást találjak. Mivel már egy ideje foglalkoztak önök is ezzel a témával, gondolom egyetértenek, hogy igen technikai jellegű. Ennek ellenére optimista vagyok, hogy sikereket érünk el. Remélem, hogy egy sikerre visztük ezt a témát, és várom a szoros együttműködésüket a Dán elnökség során. Ezek lettek volna a gondolataim. A parlament volt elnöke azt mondta néhány héttel a társoros elnökség beköszöntekor, hogy megpróbálunk a zavaros vizek felett hidat építeni. We will be able to find solution to the common problems. És megpróbálunk közös megoldásokat találni. Köszönöm szépen! Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Köszönöm ezt a bevezetőt, ami nagyon optimista ízt hagy magat után, nagyon optimista várakozásaink lesznek az elnökségükkel kapcsolatban. Persze meg kell várnunk majd, hogy a mérleget levonjuk a végén, de nagyon bátorító, amit mondott. Mielőtt kollégáját meg mielőtt a kérdéseket meghallgatjuk, Mete Hekkeruknak is megadjuk a lehetőséget, hogy a szociális és integráció ügyi kérdésekben felvázolja a Dán elnökség programját. Tisztelt Perez asszony, tisztelt képviselők, nagy öröm számomra, hogy itt lehetek a szakbizottság előtt. novemberben már néhány szakbizottsági taggal találkoztam Kopenhágában, ahol minisztériumban nagyon gyümölcsöző eszmecserét folytattunk, és utána kellemes vacsorán vettünk részt. Nagy öröm, hogy itt az önök házában is ismét találkozhatom önökkel. Azokkal is, akikkel novemberben nem találkoztunk. Várom az elkövetkezendő hónapban az együttműködést. Jó volt a kezdet. Meggyőződésem tehát, hogy nagyon gyümölcsöző vitáink lesznek, és elő tudunk lépni az európaiak érdekében és kölcsönös megelégedésünkre. Ahogy novemberben is említettem, tisztában vagyok abba, azzal, hogy az Európai Parlamentnek és ennek a szakbizottságnak milyen komoly szerepe van. A jelenlegi gazdasági válságban a vállunkon lévő felelősség nehezebb, mint valaha. Céljaink elérése az elkövetkezendő hat hónapban nem lesz könnyű a lehető legtöbbet meg fogjuk tenni, és a lehető legkeményebben dolgozunk, de számítunk az önök támogatására és segítségére is. Ahogy kolléganőm is említette, a foglalkoztatási miniszter, Dánia nagy kihívást jelentő időszakban veszi át a soros elnökséget. A gazdasági válságnak komoly hatásai vannak számos európai él, ember élete számára. Elveszítették az állásukat sokan, vagy attól félnek, hogy ők lesznek a következők. Kihívások állnak tehát előttünk. Az emberek aggodalma, elkeseredettsége kell, hogy legyen a vezérlő fény számunkra, amikor megpróbálunk a reményvesztett emberekért tenni. De ugyanakkor egyel több ember vonul vissza a munkaerőpiacról. Ez párosítva a megnövekvő életkilátásokkal óriási kirehívást jelent a nyugdíjrendszerek számára. Ezért a foglalkoztatási és szociális ügyekben a Dán elnökség alatt rengeteg munkát kell elvégeznünk. A lengyel, dán, ciprusi trió közös témájául választotta a demográfiai kihívásokat. A mi prioritásaink ezen a területen a következők lesznek. Először is Európa számára kihívások, mindenkire szükség van. Második, tisztességes feltételek a munkaerőpiacon, és harmadik, egyenlő lehetőségek mindenki számára. Választásokat kell, választanunk kell Európában, és mindig úgy, hogy az alapértékeket tiszteletben tartjuk, a megfelelő munkakörülményeket, fenntartjuk a magas szintű képzést, összpontosítunk a szociális igazságosságra és befogadásra, és végül, de nem usos, utolsó sorban a nők és férfiak egyenlőségét biztosítjuk. Az európai fiatalokat nagyon keményen érintette a válság. Több millióan munkanélküliek, vagy nincsenek meg a megfelelő készségeik durván 35% a körükben a munkanélküliség, és azt látjuk, hogy egy egész generáció éli át ezt kudarcként. Ezt nagyon komolyan kell venni, mert a korábbi válságokból is tudjuk, hogy minél hosszabb egy válság, annál nehezebb lesz megfelelő állást találni egy-egy fiatal számára. Ugyanakkor azonban fel kell készülnünk a holnapra is. Ahogy Thomas Mann úr jelentése is említette, a 60 fölöttiek aránya Európában gyorsabban fog növekedni, mint valaha. 2050 és 2015 és 2035 között várjuk a legnagyobb gyorsulást. Ez azt jelenti, hogy évente két millióval fog növekedni a gyorsulás. Nagyon fontos, hogy ezek az emberek ameddig lehet aktívak maradjanak, akár a munkaerőpiacon, akár nyugdíjba vonulásuk után. Tapasztalataikra, készségeikre szükségünk van, és arra is, hogy a civil társadalomban aktívan közreműködjenek. A Dán elnökség demográfiára vonatkozó tanácsi következtetéseket fog javasolni. Már korábban is végeztek a tanácsban munkát e témáról, ezt is fiatal figyelembe fogja, fogjuk venni, meg azt is, hogy 2012 az aktív időskor éve. A Dán elnökség alatt három jogszabályt fogunk vizsgálni. Először is a szociális hálóról és innovációról szóló dokumentum, a másik a diszkrimináció ellenes irányelv, a harmadik pedig a szociális biztonsági rendszerek összehangolásáról szóló rendelet módosítása. Együtt fogunk működni a tárgyalásokban, amennyire csak lehet. Nagyon várjuk Tánydük asszony jelentését, amelyet a szakbizottság talán május végén fog elfogadni. A diszkrimináció ellenes irányelvvel is folytatjuk a munkát az előttünk lévő lengyel elnökséghez hasonlóan. Reméljük, hogy az Európai Parlamenttel megállapodásra tudunk majd jutni a rendelet módosításával kapcsolatban is. Az elnökség elolvasta Csapanok úr jelentés tervezetét nagy érdeklődéssel, és most várjuk majd, hogy február végén hogyan szavaz a szakbizottság. Azt is várjuk, hogy a jelentés tervezetet a mai napon megtárgyalja a szakbizottság, érdeklődésre várjuk az eredményeket. Hölgyeim és uraim, most a legfontosabb dátumokról hadd szóljak. A Dán elnökség alatt két hivatalos EBSCO tanácsi ülés lesz februárban és júniusban, és egy informális ülés is lesz Dániában áprilisban a szociális hagyományok alapján nagyon sok prioritásról elnökségi konferenciát is fogunk tartani. 2012 az aktív időskor európai éve, illetve a generációk közötti szolidaritás éve. Az elnökség egy nyitó konferenciát szervezett e témában múlt héten. Arra összpontosítottunk, hogy az innováció a jövőbeli kihívásokra hogyan tud választ adni egy egyre idősödő Európában. Március 5-én, 6-án a fogyatékosságról lesz egy konferencia, a fogyatékossággal élők befogadásáról. Koszeg urat meghívtuk erre a konferenciára, és nagyon örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Kaza úr Kósa úr, bocsánat. Tehát Kósa urat hívtuk meg, és nagy öröm számunkra, hogy elfogadta ezt a meghívást, hiszen ő a fogyatékossággal élők intergrupjának is az elnöke a parlamentben. Nagyon várjuk az ő hozzájárulását és részvételét ezen a konferencián új megközelítést fogunk kidolgozni a fogyatékossággal élők problémáinak kezelésére. Remélhetőleg 2012 végére az erre vonatkozó dokumentumot sikerül is elfogadni. Most pedig az áprilisi informális epsco ról A gyermekszegénység, illetve a szociális védelem egy márciusi kopenhágai konferenciánknak is témája lesz a gyermekek részvétele és a családalapú megközelítés lesz a néhány kulcs témája ennek. A bizottság az új nemzeti romák a befogadó stratégiák értékelését is meg fogja szervezni. 2012. áprilisában az informális EBSCO után lesz egy másik konferencia, amely a munkanélküliség, oktatás, szociális kihívások és Európa fiatal munkavállalóinak versenyképessége lesz a téma. Olyan embereket várunk, május 10-én és 11-én a Brüsszelbe, akik átélték a szegénységet, fiatalok szervezeteire és egyéb civil szervezetekre gondolunk. Ezt az ülést az Európai Szegénység elleni hálózat szervezi. Kollégámhoz hasonlóan én is úgy gondolom, hogy Európa most nehéz időket él át, ezért fontosabb, mint valaha, hogy együtt dolgozzunk, és eredményeket érjünk el az állampolgáraink érdekében. Mottónk Európa munkában, és remélem, hogy ezt a mottót és céljainkat az önök segítségével el is tudjuk érni. Köszönöm. Merci, madame les, ministres. Köszönöm szépen, miniszterasszony. Kérdéseket is ígértünk önöknek, és jelen pillanatban 14-en szeretnének kérdezni. Nem tudom, hogy ez egy olyan egyszerű és kellemes vita lesz-e, mint amit önökkel tartottunk Dániában, de most azt javaslom, hogy négy kérdés után adom meg önöknek a szót a válaszadásokra mindenkitől, és most persze megint gonosz leszek, azt kérem, hogy legyen relatíve tömör. Be is fogjuk indítani az órát, hogy mérjük, hogy ki mennyi időig beszél. Először Rapti, aztán Lomer asszonyok következnek, hogy példát mutathassanak. Jó reggelt! Üdvözlöm a két minisztert, aki itt van. Gratulálok nekik, mert nagyon jól leírták a jelenleg uralkodó helyzetet. De amellett, hogy nagyon jól ismertették ezt a helyzetet, azt is szeretném, hogy ugyanilyen pontossággal azt is körülérják, hogy milyen javaslatokat, milyen kezdeményezéseket tesznek először is, hogy harcoljanak a munkanélküliség ellen, másodszorban azért, hogy jobban működjön a szociális alap. Ezen kívül szeretném megjegyezni, hogy a 25 évesig bezárólag a fiatalok mellett, és az idősek mellett, akik 60 éven felül érnek, vannak olyan munkavállalók, akik 25 és 60 év között vannak. Olyan, munka, olyan munkavállalók, akik elveszítik a munkájukat a válság miatt. Ezeknek az embereknek családja van, kölcsönöket vettek fel a házukra, és gyerekeik vannak, úgyhogy szeretném azt is hallani, hogy milyen lépéseket kívánok tenni annak érdekében, hogy megoldják a helyzetet, mert beszélni fognak arról, beszéltek arról, hogy mit tesz majd a parlament. Hát ezt nagyon jól tudjuk, és támogatjuk önöket, de önöknek is erős hangot kell adniuk a tanácsban. Köszönöm. Merci beaucoup. Köszönöm szépen, Lambert asszony, és utána Harkin asszony. Thank you. Um, I think we would agree on... Azt hiszem egyetértünk uh, a célokban a kiküldetési irányelvvel kapcsolatban, de nem mondott semmit az idény munkások, illetve a vállalatcsoporton belüli áthelyezések dossziékról, pedig ezeknek is nagyon fontos dimenziója van a szociális ügyek, a foglalkoztatás területén. A munkához fűződő jog, a társadalmi, társadalombiztosítási rendszerek, stb. Tehát érdekelne, hogy ezekkel kapcsolatos vitákat hogyan képzelik el. Holnap megvitatunk egy jelentést az éves növekedési jelentésről. És ezzel reagálunk, ugye a tanács és a bizottság által elkészített növekedési jelentésre. Ebben a parlament nem vett részt az elkészítésében, de együttműködés ugye kell az intézmények között, és a parlamentnek feltétlenül szerepe van, be kell vonni a parlamentet is. Nagyon érdekelne minket, hogy ön hogyan venné figyelembe az Európai Parlament véleményét ez ügy kapcsán. Az éves növekedési jelentés most kezd elszakadni az EU 2020-as céloktól. A gazdasági programok, kérdések befolyásolják sokkal inkább, mint a szociális kérdések. Mit kíván tenni a Dán elnökség annak érdekében, hogy a, ki, megteremtődjön az egyensúly? Köszönöm, Harkin asszony és Jelzovecka asszony. Köszönöm szépen Köszönöm a kollégáknak, kollégáknak, a, a miniszterasszonyoknak a nagyon érdekes előadásokat. Több kérdésem lenne. Az első az európai globalizációs alappal függ össze. Ön mondta néhány perce, hogy zavaros vízhez hasonlít Európa. Ennek a kontextusában kérdezném, hogy milyen javaslatai vannak az elnökségnek a válság derogációval kapcsolatban. Itt a parlamentben szinte egyhangúan támogattuk azt, hogy meghosszabbítsák a válság derogációt, a bizottság javaslata is ez volt. Tudjuk, hogy van egy blokkoló kisebbség a tanácsban, és azt is tudjuk, hogy decemberben 13 ország a krízis, a válság derogáció alapján nyújtott be kérelmet, tehát ez is bizonyítja, hogy erre igenis szükség van. Hármat Hollandia nyújtott be, aki részes ennek a blokkoló kisebbségnek. Milyen javaslata van van, hogy elő, elmozdulás történjen itt. És a bizottság új javaslata az önfoglalkoztatókra, gazdákra vonatkozóan, ez itt is érdekelnének a tervei. Szociális változások, innováció, a következő kérdéskör itt a Progress programra kérdeznék rá, illetve a mikrofinanszírozási kezdeményezésekre Tekintettel arra, hogy kilenc ország fért hozzá a mikrofinanszírozási programhoz, van elképzelés arról, hogy hogyan lehetne ezt vonzóbbá tenni, elérni azt, hogy több ország vegyen részt ebben. Hiszen ön arról beszélt, hogy vissza kell vinni az embereket az oktatásba, a munkába, persze ez kiváló, de milyen munkahelyeket tudunk nekik nyújtani? És végül az egészségügyről is beszélt, a gondozási szektorról, hogy hogyan eh, lehetne itt eh, a fizikai munkát gépesíteni, eh, vagy automatizálni, erről is mondhatna többet. Jecka! Köszönöm, Jezu Jecka asszony, és utána nem tudom, hogy Dánia Runnan asszony is az első blogba akar -e kerülni, de majd meglátjuk. Először Jezú Jecka asszony. Ja pytanie do obu pań. Może zacznę od pytania do pani minister Köszönöm szépen. Mindkét hölgyhöz intézem a kérdésemet, kérdéseimet. Először a foglalkoztatási miniszterasszonyhoz. A Dán elnökség prioritásai számunkra is nagyon fontosak. A dinamikus és felelős Európa. Egy felelős Európa olyan, amely konszolidálja a költségvetéseit és a túlzott költségből kilábal. Más oldalról a dinamikus Európa olyan, amely gyorsan fejlődik, amelyben beruházások vannak, beruháznak a munkaerők, a munkavállaló képzésébe és a versenyképességbe, a humántőkébe. Milyen tervei vannak az elnökségnek arra vonatkozóan, hogy a két hosszú távú, azaz pénzügyi, illetve rövid távú munkaügyi politikáit összehangolja az Európa 2020-as stratégiával összhangban ráadásul. A Dán elnökség az Európai Szociális Alapra 25 a struktúrális alapok 25%-át szánta. A szociális alap részvétele a strukturális alapokban régen a tagállamok döntésén múlott, most pedig a tanács, a bizottságén. Hogyan lehet ezeken alapok hatékonyságát megóvni, illetve növelni? Milyen kezdeményezéseik vannak a képzés területén annak érdekében, hogy a megfelelő képességekkel rendelkező munkaerőnk legyen. Aztán a szociális ügyek. Tudjuk, hogy megszorító intézkedésekre kerül sor nagyon sok országban, és a szociális politikára fordított költést csökkentik. Nem kell prioritást váltani? Számomra a prioritás az, hogy kiegyensúlyozott és igazságos hozzáférést biztosítsunk mindenkinek a munkaerőpiachoz. Önök szerint a szociális beruházások területén mire van szükség, hogy ezeket a célokat elérjük? Elnézést, azt szerintem még egy kérdésem lenne. Egy konkrét dokumentumról is beszéltek, az elnök asszony közbeszól, elveszi a szót, és Turinen asszonynak adja meg. Angolul és dánul eh, <clears throat> is beszélhetnék. Hát azt hiszem, hogy jobb talán, hogyha angolul beszélek én és A fiatalok munkanélkülisége kapcsán látnunk kell azt, hogy a megtett intézkedések nem felelnek meg a problémáknak, nem adekváltak a problémákhoz. Úgy tűnik, mintha egy meteor közeledne a Föld felé, ilyen súlyos veszély a fiatalok munkanélkülisége, és mi, mintha megpróbálnánk kis kövecskéket dobálni, és így elhárítani a meteort, körülbelül ilyen hatékonyak az intézkedéseink. Remélem valamennyiünk nevében, hogy a Dán elnökség konkrétabb és erőteljesebb tanácsi következtetéseket fogadtat majd el, hogy kicsit előreléphetünk. Lehet, hogy valami garanciát, vagy valami speciális fiatalokra, fiatalokat megcélzó célt fűzünk hozzá a 2020-as stratégiához. Kiküldetési irányelv nagyon fontos, szimbolikus jelentőségű dosszié, politikailag nagyon érzékeny. Azt kér, egy dolgot kérdeznék ezzel kapcsolatban. Kiszivárgott, hogy a bizottság gondolkozik a felelősség kapcsolatosan módosítani a kiküldetés irányelvet. Tudná erről valamit mondani? December 9-i csúcs találkozó következtetései tartalmaztak néhány agasztó elemet. Azok a cégek, ahol 250-nél kevesebben dolgoznak, könnyített rezsimet kapnának a munkaügy, munkavédelem területén is, és ez aggasztó, erről is mondhatna valamit. Köszönöm szépen. Miniszterasszony, mindketten megkapják a szót. Rengeteg kérdést kaptak. Mindenki másfél percen keresztül csak kérdezett, fejenként legalább ötöt. Próbálják meg összefoglalóan egyszerre több kérdésre válaszolva megoldani a válaszadást. A sorrendet önök határozzák meg, és utána majd még két körkérdés következik. Jeg tror, jeg skifter fra øh, engelsk til dansk, når jeg skal svare jer også. Akkor most Danul fogok hozzászólni, és konkrétan fogok válaszolni. És így aztán több időnk lesz egy kicsit az elnökséggel, hogy tartsuk a kapcsolatot, remélem, mert nagyon sok kérdést kaptam. A øh, kommissionens overvejelser om at lette administrative byrder for små og mellemstore Az adminisztrációs terhelést illetően, igen, a KKV-k esetében nagyon fontos, hogy megfontoljuk azt, hogy az európai vállalkozásokat hogyan támogatjuk ahhoz, hogy versenyképességet támogathassuk, de nem a munkavállalók védelme ellenében. A tanács és a parlament előtt eh, vannak javaslatok, és remélem, hogy egyetértünk abban, hogy a bürokráciát ugyan csökkenteni akarjuk, de nem annak a kárára, hogy a munkavállalás körülményei sérüljenek. Aztán a Dán soros elnökség úgy gondolja, hogy i hogy a kiszivárogtatása a dokumentumoknak nem helyes, de ezek nem hivatalos dokumentumok, ezért politikai szempontból nem tudunk állást foglalni ez ügyben. Én azt szeretném, hogyha egy felelősségteljes Európának lennénk tagja, és önök is, és teljes mértékben igazuk is van. Természetesen nagyon fontos, hogy a makroökonómiai aspektusokat biztosítsuk, de ugyanakkor a gazdaság túléléséhez szükséges körülményeket biztosítsuk, és ugyanakkor a foglalkoztatás és a növekedést is. Hogy elég munkahely legyen a munkaerőpiacon. Azt kérdezték, hogy hogyan képzeljük el ezt konkrétan. Hát nyilván nem ez könnyű feladat ez Dániel számára. Önök arról beszéltek, hogy az egyensúlyt biztosítani kell. Persze, és a csúcson nyilván a foglalkoztatást és a növekedést át fogják tárgyalni. De néhány hónappal ezelőtt csak a makroekonomiai aspektusról esett szó, most pedig már arról is, hogy a növekedésre és a foglalkoztatásra is szükség van. Tehát nem csak a spórolásról esik már szó azt is kérdezték, hogy a fiatalok munkanélküliségével hogyan veszük fel a harcot. Hát nagyra törőek a terveink. De természetesen az idősek munkavállalása is nagyon fontos számunkra. Jeg synes, det er vigtigt at understrege, at det er hver enkelt land, der skal løse hogyan garantálhatjuk a fiatal munkanélküliek számára, hogy álláshoz juthassanak? Én úgy gondolom, hogy nem írhatunk elő semmit, a tagállamoknak maguknak kell gondoskodni erről. Nagyon fontos lenne, hogy négy hónapon belül egy fiatal állásajánlatot kapjon most pedig a szociális alapot és a koháziós alapot illetően. Ez nem az én asztalom, nem az én portfólióm, de gondoskodni kell arról, hogy a blokkoló kisebbséget a tanácsban megszüntessük, és hogy informálisan mindent megpróbáljunk annak érdekében, hogy védjük az alapokat, és hogy a globális alkalmazkodási alapot hosszú távon védjük. A mezőgazdaság szerepét illetően nem vagyunk benne biztosak, hogy ebben az alapban olyan nagy szerepet kell, hogy kapjon, mint eddig. Hát hallottunk kritikus hangokat is, én nem sokára befejezem, de szeretném elmondani a szezonális munkavállalókra vonatkozó irányelvet illetően, hogy Dániel Soros elnökségként azt az információt kapta, hogy a tagállamok támogatják azt, hogy a szezonális, az idei munkavállalók is megfelelő béreket, munkakörülményeket kapjanak, és ugyanakkor szakképzettek is legyenek. De ennek az alapvető feltétele mindenképpen az, hogy az Európai Uniós állampolgárok egyetértsenek abban, hogy bejöhessenek ezek a munkavállalók az EU-ba, és hogy megfelelő béreket kapjanak. És végül, most már tényleg befejezem, tehát végül szeretnék valamit még ehhez az irányelvhez mondani. A fiatalok munkanélkülisége hatalmas dimenzió, nagyon nagy probléma és valahogy bele kellene gondolnunk, hogy nem függ -e össze ez a két téma. Köszönöm. Köszönöm, és most a másik miniszter egyszerűen kapszott. Először is köszönöm a kérdéseket. Kiváló kérdések voltak. Rámutat arra, hogy mi a valódi probléma. Megoldást kell találnunk, hiszen Európa és az emberek szenvednek. Meg kell találnunk a módját annak, hogy biztonságos Európát hozunk létre, ahol mindenki számára van munka. A mikrofon sajnos nem működik a miniszterasszony előtt. Európa óriási problémákkal néz szembe most, akkor, amikor mi veszük át az elnökséget, és biztosíthatom önöket, hogy az Európa 2020-as stratégia előmozdításával kapcsolatban elkötelezettek vagyunk. Az éves növekedési jelentéssel kapcsolatban is tudjuk, hogy ez nem kellemes olvasmány. Az Európai Bizottság azonban jó egyensúlyt talált a makrogazdaság, a szociális és a foglalkoztatási területek között. Örülök, hogy mind a három tényezőről szólnak, hiszen mindegyik fontos. Jelen pillanatban fontos megemlítenem azt is, hogy az emberekbe való beruházásra szükség van ahhoz, hogy a növekedést előmozdítsuk Európában, és szükségük van erre az embereknek is. Olyan társadalmakat kell építenünk, ahol lehetséges a növekedés és a munkahelyteremtés és a befogadás. Februárban lesz az első EBSCO tanácsi ülés, ahol a fő üzeneteket figyelembe fogja venni a tanács. A 2020-as stratégiát is átvizsgáljuk, hogy hogyan tudunk a szegénység ellen fellépni. Volt egy kérdés a Harkin asszony részéről a mikrofinanszírozási kezdeményezésről. Ezt is meg fogjuk tárgyalni a Szociális Változás és Innováció Programról szóló tárgyalások során. Ez az eszköz Egyelőre csak egy éve létezik, úgyhogy előbb meg kell vizsgálnunk a hatásait, mielőtt változtatunk rajta. De már is elmondhatom, hogy úgy érezzük, hogy támogatást élvez a program, és tudjuk folytatni a Dán elnökség alatt is. A szociális láncokról és az innovációról is volt egy kérdés. Az erre vonatkozó új megközelítés rugalmasságot ad és megerősíti az tényalapú szociális megközelítés alkalmazását. Az erre a javaslatra vonatkozó kezdeményezéseinket az elnökségünk alatt azt hiszem sajnos nem tudjuk véglegesíteni. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Most a második kör kérdései következnek. Felolvasom a neveket hogy mindenki tudjon készülni. Hughes, Madame Blinkevicsüté, Madame Sinclair, Monsieur Thomas Mann, puis Monsieur Christensen, Monsieur Stephen Hughes. Stephen Hughes az első. Köszönöm szépen, elnök asszony. Frederiksen asszonynak eh, teszem fel a kérdést. A bevezetőjében azt mondta, hogy a fiatalok munkanélküliségével kapcsolatban azt kell biztosítani, hogy a tagállamok inspirálják és segítsék egymást. A kérdésekből kihallotta, hogy sokan aggódunk a tagállamokra húzott makrogazdasági kényszer zubonyi a hatos csomag miatt. Itt van az éves növekedési jelentés, és a bizottságtól most már első jelzések érkeznek, de mindenhol a megszorításokat hangsúlyozzák ki. A Dán elnökség azt mondja, hogy igen, fiskális konszolidációra szükség van, de ugyanakkor zöld zöld növekedés, munkanélküliség elleni küzdelem, stb. Mondana néhány példát, hogy gyakorlatban ezt hogyan kívánják megvalósítani, és milyen modellt tudnak alkalmazni, hogyan tudnák ösztönözni eh, hogy a tagállamokat, hogy e felé menjenek. Köszönöm szépen. Brinkevics te asszony, aztán Szentklár asszony. Eh, Köszönöm szépen. Szeretnék eh, köszönetet mondani mind a két miniszter asszonynak, hogy ismertették velünk a következő fél év programját. A Dán elnökség elkezdte a munkáját. Nagyon nehéz pénzügyi gazdasági körülmények között mindenkit érintenek, sújtanak a nehézségek. A takarékossági megszorítási intézkedések a tagállamokban rendszerint a legalacsonyabb jövedelmeket sújtják a legjobban azokat, akik tényleg nagyon keveset keresnek. Nem gondolják, hogy egy nyitott koordinációs módszert kellene alkalmazni, hiszen ez az egyik legjobb módszer a szegénység elleni küzdelem kapcsán is. A szegénység visszaszorításával kapcsolatban talán az a legjobb, hogyha növeljük a munkaerő kínálatot, hogyha jövedelemhez jutatjuk az embereket, de hát persze ez ideális esetben van így, nem lehet garantálni, hogy mindenkinek legyen munkahelye. És most ilyen nehéz időkben azt kell kihangsúlyoznunk, hogy legalább minimum jövedelemről, minimum jövedelemről kellene rendelkeznünk, egy ezzel kapcsolatos irányelvről el lehetne indítani a vitát. Foglalkoztatásügyi miniszterasszonyhoz fordulok. Üdvözlöm a kezdeményezését a fiatalok, illetve az idősebb munkavállalók foglalkoztatására vonatkozó javaslatokat. Nagyon fontos foglalkoztatással kapcsolatos intézkedés lenne, hogyha támogatnánk a közszféra és a magánszféra partnerségi programjait. Dániában ez nagyon széles körben elterjedt gyakorlat. Kérdezem, hogy az önök elnöksége alatt nem tudnának-e nagyobb figyelmet szentelni ennek a kérdésnek? Monsieur Thomas Mann. Szentler asszony, aztán Thomas Mann úr következik. Vielen Dank, Köszönöm szépen, elnök asszony. Két dinamikus, Szentler asszony először, bocsánat, Thomas Mann úr. Nem akarom itt előtérbe tolni magam. Köszönöm szépen. Miniszter eh, asszonyok, eh, már nagyon sokszor hallottuk ezeket a terveket, eh, de múlt héten Strasbourgban Barózó úr azt mondta, kicsit naívan, hogy minden kis és középvállalat segítséget kap, és megszűnik majd a munkanélküliség Európában. Megérti a, az, az elnökség azt, hogy munkahelyeket fognak tönkretenni az európai politikával. Itt eh, az utolsó európai választáson elhazott az ígéret, hogy nem lesznek újabb rendeletek a szociális területen. A munkahelyek tönkretétele, munkahelyeket tesznek tönkre, viszont miniszterasszony eh, ezekkel a szakpolitikákkal. A eh, közférában csökkentik a fizetéseket. Mi az ön véleménye arról, hogy a fiatalok munkanélkülisége elleni küzdelem kapcsán nem születnek igazi javaslatok. Hogyan következtetne be a, a kör négyszögesítése. Honnan jönnének a munkahelyek? Lehet, hogyha hivacsarják az adófizetőket, akkor mesterséges állásokat létre lehetne hozni. Végül az euró, mint valuta, nagyon sebezhető. Az önök népe kétszer is elutasították az eurót, az utolsó népszavazáson is, tehát nem népszerű az euró, és a 90-es évek óta mi is azt mondjuk, hogy a munkahelyek elvesztéséhez vezet az euró. Azok a vállalatok, amik akkor azt mondták, hogy ha nem vezetjük be az eurót, elhagyják az országot, még mindig ott vannak, tehát sok előnye nincs az eurónak. Thomas Mann úr, köszönöm szépen, most második kísérletemre talán megkapom a szót. Az a benyomásom, hogy a Dán elnökség szociál politika és a munkaügy területén most két nagyon dinamikus egyéniséget vonultatott fel. Ez nem csak az előző kérdésekből derült ki, hanem a jelentésből is. Kopenhágában novemberben is egyébként találkoztunk mind a két miniszter asszonynal. Ole Christensen itt van közöttünk, és a Flexicurity modellt már évek óta magyarázta nekünk. Az EPP-ben ezzel kapcsolatban nagyon jó döntéseket hoztunk. A, említette az én generációmat is, és a fiatalokra vonatkozó garanciát. Tehát, hogy négy hónapon belül garantáljuk a fiataloknak azt, hogy munkahelyet vagy valamilyen képzési helyet találjanak. Azt hiszem, hogy ez azoknak nagyon fontos, akik most az interneten hallgatnak, az interneten keresztül tájékozódnak. Lehet, hogy a tévék vagy a képernyők előtt ülnek már az iskolákban is. Azt hiszem, hogyan lehetne elérni azt, hogyan lehetne motiválni a tagállamokat is, és nem csak a magáncégeket, hanem a közintézményeket is, az államintézményeket. Nekiknek esélyt kell tudnunk adni, és ne csak várjunk arra, hogy hát igen, majd, ha valameddig eljutok, akkor segítünk az esély megragadásában. Mindenki tudja, hogy ezt a garanciát peres úton is ki lehet kényszeríteni. De hogyan tudunk eh, aktívak lenni, és aki még erre nem képes valamire, az is megtanulhatja, meg szerezheti ezeket a képességeket, és ehhez akarunk esélyt adni a fiataloknak. Ezzel konkrétan is élhetővé, tapasztalatová tennénk Európát, ez lenne egy nagyon jó út, és a fiataloknak nagy esélyt kell adnunk, hiszen sokkal motiváltabbak, mint ahogy sokan elképzelik a fiatalokról. I, Köszönöm, Krisztenzen úr, és utána miniszterasszonyok fru formand, og tak til øh, ministrene for deres... Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönjük a miniszterasszonyoknak is a program ismertetését. Nos, hát elmondhatom, hogy jó irányba tettük a kezdő lépést. A flexicurity-ről hagyd mondjak már valamit. Az EU Observer újságban több cikk is megjelent, mi szerint ez lenne a megoldás a válságra, csak egyszerűen rugalmas munkaerőre van szükség. Bizonyos tagországok szeretnének kísérni ezzel a lehetőséggel, ha ugyanaz a flexicurity modell működne náluk is, mint Dániában, csak hogy sajnos ez nem így van. Ezért aztán lenne egy rövid kérdésem lenne rá lehetőség, hogy gondoskodjunk arról, hogy meggyőzzük a többi tagállamot, hogy tényleg megéri a flexicurity. Egy szociális hálóba beruházni, még akkor is, hogyha ez sokba kerül, de hát, hogy legalább annyi pénzt kapjon az ember, hogy megélhessen belőle, és átképezhessék egy másik állásra, másik munkára és gyorsan találhasson munkát. Hogyha ez a szociális háló létezik, akkor ö, nyilván flexibilis az á, a munkaerő is. Köszönöm. Um, regarding the, um, the dilemma. Ami a dilemmát illeti, amivel állunk, hogy az idősekről is beszélünk, meg akarjuk őket tartani a munkaerőpiacon, de ugyanakkor a fiatalokat is. Azokat, akiknek nincs munkája, vagy nem is szakképzettek. Még akkor is, ha szakképzettek, akkor sincs munkájuk. Ez egy nagyon nagy dilema. Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ez a válság nem szabad, hogy a generációk harcába fulladjon. Így aztán az aktív idősödés és a generációk szolidaritása a szolidaritásra helyezi a hangsúlyt. Nem oldhatjuk meg a válságot simán azzal, hogy az egyik generációt a másik ellen hergeljük. Építenünk kell ezt a társadalmat, és biztosítanunk kell, hogy a fiataloknak lesz munkája, különösen akkor, hogyha van képesítésük is. Ezt a generációs harcot nem fogadhatjuk el, felelős társadalomnak kell lennünk, mi egy egység kell, hogy legyünk. Ezért fontos számunkra az aktív idősödés. Nem szabad egymásra mutogatni, mindenkinek részt kell venni a megoldásban. Ami az aktív idősödést illeti. Hogy hangsúlyozzam, hogy ennek az egyik pozitív aspektusa, hogy tovább tudnak magukról gondoskodni. Vagyis egyrészt tovább tudnak maradni a munkaerőpiacon, másrészt pedig ezért nő az életminőségük is. Ezért aztán nagyon fontos, hogy egyszerűen képezzük az embereket, ne csak gondoskodjunk róluk, hogy nagyobb szabadságot biztosítsunk számukra, hogy a saját életüket irányítsák. És ez a segítség, amit nekik adunk, ez válasz lehet a brit képviselőnő kérdésére is. A jóléti technológia nagyon fontos. Az aktív idősödést el kell, hogy fogadják az emberek. Ez egy mentalitás ahhoz, hogy munkahelyeket teremtsünk. Számomra nagyon fontos, hogy mindenkinek adjunk esélyt. Jelenleg nem kap mindenki egyelő esélyt. Így aztán nagyon fontos, hogy összefogjunk, ahogy Ule Krisztenzen úr is mondta. Bele kell gondolnunk, hogy hogyan érhetjük el, hogy az embereknek jobb minőségű élete legyen. Köszönöm szépen. Tak for spørgsmålene. Jeg svare eh, Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy én is elég rövid leszek majd a válaszomban. Amikor a foglalkoztatásról és a munkahelyteremtésről beszélünk, ekkor nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy ez egy nemzeti felelősség, egy nemzeti ügy. Különböző módokon küzdünk a munkanélküliség ellen, de együttműködésre lehet szükség, hogy a jó gyakorlatokat cseréljünk, hogy tanuljunk egymástól, illetve azért is, hogy kötelező jellegű célokat határozzunk meg közösségi szinten. A 2020-as stratégia például kimondja, hogy 75%-os a foglalkoztatottsági szintet szeretnénk páneurópai szinten elérni, akárhogy is fogjon hozzá ehhez az egyes tagállamok sora. Egy sor kérdés volt de konkrétan hozzám is intéztek kérdéseket a munkahelyteremtés Dán példáival kapcsolatban ebben a válságos időszakban. Igen, nálunk is van munkanélküliség. Igen, nálunk is van olyan ember, akinek egyáltalán nincs munkája. De az a lényeges dolog, az a lényeg, hogy folytassuk válság idején is a költéseink felülvizsgálatát. Mire költünk? Ugyanakkor nem szabad az sem, hogy ne legyünk eléggé hatékonyak. Tehát a rendelkezésünkre álló eszközöket a lehető leghatékonyabban kell felhasználni a társadalom fejlesztésére. És ráadásul a zöld gazdaság felé próbálunk el mozdulni, szeretnénk szociális intézkedéseket is hozni. Ezeknek az társadalmi fejlődés szempontjából is nagyon fontos szerepe van, és ezért nagyon fontos a, a zöld gazdaság, a zöld ágazat fejlesztése, hiszen ez is összefügg a munkaerőpiacsal, új munkahelyeket teremt ugyanis. Nagyon jó ötlet az is, hogyha van költségvetési többlet, akkor takarékoskodjunk a nehéz időkre. A jelen pillanati helyzetben azonban a gazdaság újraindítása a lényeg, és ugyanekkor nagyon komoly zöld kitűzéseink is vannak. Próbálunk zöld energiákat használni, próbálunk versenyben lenni a, a globális szinten a többiekkel, és remélhetőleg hosszú távon profitálni fogunk ebből a próbálkozásból. És az euró, Szentler asszony, elnökségként, illetve Európai Uniós államként az, hogy az az eurozóna tagjai legyünk vagy nem, közös felelősségünk van, függetlenül attól, hogy szeretjük az eurót vagy nem, hogy működőképesnek tartsuk meg ezt a fizetőeszközt. Ő úgy, úgy érzem, hogy inkább ellenzi az eurót, én inkább azt hiszem mellette vagyok. De függetlenül attól, hogy szeretjük az eurót vagy nem, hogy melyik országhoz tartozunk, muszáj életben tartanunk az eurót Európa érdekében és szerintem az euró segíteni fog nekünk abból, abban, hogy kilábaljunk a válságból. Aztán a rugalmas biztonság, én hiszek ebben, és úgy gondolom, hogy ez fog működni Dániában. Aktív munkaerőpiacunk van, ami modellként szolgálhat, és értem, hogy vannak különböző aktív munkaerőpiaci modellek, de akkor, úgy gond, akkor is úgy gondolom, hogy érdemes legalább tájékozódni a tagállami szinten a különböző bevett gyakorlatokról. A fiatalok munkanélküliségével kapcsolatban pedig úgy gondolom, hogy itt nem elég csak segíteni abban, hogy munkát szerezzenek, hanem képezni is kell ezeket a fiatalokat nagyon sok ember van, akinek egyáltalán semmilyen képzettsége nincs, és ők nem fognak tudni munkát találni. Különösen egy ilyen válságos helyzetben kell megragadni a lehetőséget arra, hogy a fiatalok és az idősek számára a versenyképességet egyaránt növeljük. Elnök, köszönöm szépen. Az utolsó kérdés forduló következik. Először Gutierrez Pietro úr kap szót, utána alelnökünk Negye Hirsch Gutierrez Pietro úr, öné a szó. Sí, gracias, señora presidenta. Señora... Köszönöm szépen, elnök asszony. És köszönöm mind a két miniszterasszonynak, hogy eljöttek. Köszönöm, amit elmondtak. Fontos kérdés volt a hozzászólásokban is a fiatalok körében nagyon magas munkanélküliség. Reméljük, hogy javulni fog a helyzet. Ön azt mondják, hogy végül is a munkahelyteremtés tagállami kompetencia. Hát valóban, hogyha csak a foglalkoztatás politikát vizsgáljuk, akkor vannak a tagállamokban konkrét programok de azért ehhez hozzá kell tenni azt is, hogy a gazdaságnak európai szinten is tudhatná, tudnánk új impulzusokat adni. Itt az európai intézményekben is folynak elemzések, és kiderült, hogy egyre inkább a recesszió felé megyünk. Hogyha ilyen hosszú időt, akár éveket is recesszióba süllyedve töltünk el, akkor még több fiatal lesz munkanélküli. Ezért európai szinten is fontos, hogy tegyünk ez ellen valamit. A tagállamok kapcsán nagyon nyugtalanít engem a munkaerőpiaci stratégiájuk. Csökkentik a szociális ellátásokat, csorbítják a jogokat, kevesebb bérért többet kell dolgozni az embereknek milyen stratégiát tudnánk kialakítani. Ugye nem lehet megkettőzött Európát létrehozni, ami a munkaerőpiaci foglalkoztatási garanciákat illeti. A fiatalok munkanélküliség, ellen valóban nagyon fontos fellépni, de ami még jobban aggaszt engem, és ami nagyon-nagyon nem tetszik, az az, hogy hogyan tudjuk a garanciákat betartatni, hiszen ha, ilyen garanciákat akarunk elfogadtatni és törvénybe foglalni, akkor garantálnunk kell azt is, hogy jogosan kifizessék a szociális ellátásokat az embereknek, a fiataloknak is, és ezzel kapcsolatban többféle modell létezik a beruházásokra van szükség, és szolidaritásak, szolidárisnak kell lenniük a tagállamoknak. Köszönöm, Hirsa asszony! köszönöm. Mindenkelőtt köszönöm a nagyon elkötelezett lelkes hozzászólásokat. Nagyon fontos témákról beszélünk, különösen most a válság idején fontos kérdések ezek. A fiatalok munkanélküliségét már sokan felvetették. Fontos, hogy az EU 2020-as stratégiájában meglévő fontos célt megemlítsük ennek kapcsán. A korai iskola elhagyók a lemorzsolódást akarjuk csökkenteni. Az üléseken, a tanácskozásokon talán fontosabb lenne a, tag, a tagállamokat arra buszítani, hogy eh, hozzanak meg intézkedéseket, hiszen ez az első fontos lépés a lemorzsolódás visszaszorítása, amivel felléphetünk a munkanélküliség ellen. Egy másik fontos kérdés a mobilitás. Az európai munkaerőpiacot eh, jobban ki kellene használni, és kiegyensúlyozottabbá kellene tenni, és ennek egy fontos kritériuma a mobilitás közvéleménykutatásoknál is mindig kiderül, első helyen a, szerep, a problémák között az idegen nyelv ismeret hiánya szerepel, és a kollégák is nyilván tudják, hogy nagyon sok ember polgár él, kíván élni a szabad letelepedés, a szabad mozgás jogával, és amikor mondjuk a családtagját követi valaki egy másik tagállamba, akkor sok gondja van, hogy a neki járó munkanélküli járadékot, vagy szociális utatásokat, nyugdíjat egy másik tagállamban megkaphassa hogyha a mobilitást erősíteni akarjuk, akkor egy olyan rendszert kellene létrehozni, ahol jobb a koordináció a tagállamok között. Vannak olyanok, akik tényleg nagyon mobilak eh, az EU-ban, és eh, akkor nekik mondjuk 28 különböző társadalombiztosítási rendszert kellene ismerniük. Köszönöm, Zuber asszony, új alelnökünk. akinek szakbizottságunkban nagyon gyümölcsöző munkát kívánunk, és utána a questão que eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Az én kérdésem Portugáliára vonatkozik, hogy hogyan lehet egyszerű megvalósítani a növekedést, és ugyanakkor a spórolási intézkedéseket hogyan lehet bevezetni, amelyeket az európai intézmények és Portugália ír elő. Az IMF megfigyelői és más nemzetközi szervezetek is jelen vannak ugyanis Portugáliában. A, <clears throat> az IMF, IMF szerint 13,7%-os lesz a munkanélküliség Portugáliában 2012-ben. Mivel vannak erre vonatkozó politikák, az egyezményeknek megfelelően az lett az eredménye a politikának Portugáliában, hogy könnyebb valakit elbocsátani a munkahelyéről, és azok, akik megtartják a munkahelyüket, azoknak többet kell dolgozni, néha 12 órát naponta, vagy 100 órát hetente. Tehát a kérdés igazából az, akarunk-e annyira munkahelyeket teremteni, mint amennyire el akartuk bocsátani az embereket. És akarjuk-e, hogy olyanok legyenek a munkahelyek, hogy rákényszerítsék az embereket, hogy többet dolgozzanak? Szerintem nem, és nem lehet kibékíteni a két aspektus. Köszönöm. Szárkasz úr. Presidenta, gracias, señoras ministras. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a miniszterasszonyoknak is. Ami ma elhangzott, és amit Kopenhágában hallottunk önöktől, az ahhoz vezetett, hogy most nagyon nagyok az elvárásaink. Azt reméljük, hogy valóban változásokat okoz majd a Dán vezetés a szociális politikában Európában. Engem nagyon aggaszt, az egészség és a munkakörülmények megtárgyalása, ez téma volt Kopenhágában, és aztán valahogy eltűnt ez a napirendről. Ön úgy gondolja, önök úgy gondolják, hogy a válság során nem kell biztosítani a munkahelyen az egészségügyet és a biztonságot? Ezen kívül. A bizottság a munkaerő kihelyezést illetően zöld könyvet fog kibocsátani. Évek óta vannak állásfoglalások, zöld könyvek, és így tovább, és így tovább, de semmi nem történik a gyakorlatban. Miniszterasszonyok, végül az IMF tegnap a jelentésében azt ö, nyilatkozta, hogy az alkalmazkodási alap is vállal, változik a válság miatt. Én úgy gondolom, hogy ha a gazdaságokat nem élesztjük újra, akkor minden erőfeszítés és áldozat, amit eddig tettünk, semmit nem fog érni. Ez olyan, mint amikor egy orvos csak azt ő tudná, TBC, rák, mindegy, az a lényeg, hogy kivéreztessük a beteget, és az lesz a vége, hogy megöljük. Hatalmasak a költségei a munkanélküliségnek a politikában. Európában az elmúlt 50 évben először történik meg, hogy a várható élettartam csökken. Kisebb a szociális védettség. Én azt gondolom, hogy az ECOFIN álláspontját kell követnünk. Köszönöm. Őri úr, és utána Kászler úr. Őri úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, és Tisztelettel üdvözlöm a miniszterasszonyokat, és meg kell mondanom, mind a bevezető, mind a, a kérdésekre adott válaszok után, hogy én alapvető szimpátiával figyelem azt, amit hallottunk. Tisztában vagyunk ugyanis azzal, hogy egy féléves elnökség nem elég arra, hogy minden problémát meg lehessen oldani, de jól fókuszál a legfontosabb kérdésekre az, amit hallottunk. Egy-két megjegyzést azért engedjenek meg. Sokat beszéltünk itt a fiatalok munkaerőpiaci integrálásáról. Nekem egy kicsit túl sok volt az utalás arra, hogy ez tagállami kompetencia. Ez teljes mértékben igaz, a foglalkoztatáspolitika tagállami kompetencia, de az is igaz, hogy erőteljes, hogy nagyon átalakulóban van az Európai Unió. Akár a hatos csomagot nézzük, akár a gazdasági együttműködésnek új, az új dimenzióit, és azt hiszem, hogy nincs mese ott, ahol tehetünk valamit, akár a koordináció területén, akár az irányelvek konkrétabb megfogalmazása területén, ahol sugalhatunk tendenciákat a, a tagállamoknak. Itt erőteljesebb aktivitásra van szükség, ugyanis egyetértek önökkel, gyakorlatilag drámai a helyzet, egy egész generáció kallódhat el, olyan mértékű most a pályakezdőknek a, a munkanélkülisége, és ez nehezen belátható problémákat jelent. Ami a ö, kiküldetési irányelvet illeti, mi legalább olyan izgalommal várjuk, mint önök. Nem biztos, hogy minden pontjában egyetértünk, nem vitatom nyilván a postafiók cégek ellen és a csalók e, e, ellen megoldást találni, az valamennyiünknek a közös érdeke, de egyébként mi azt gondoljuk, és itt a néppárt nevében beszélek, hogy ez egy alapvetően működő szabályozás, amelynek jó alaposan meg kell nézni azt, hogy hol vannak az alkalmazási problémái, és ott korrigálni, semmiféleképpen nem szeretnénk egy, egy új irányelvet. A globalizációs alap egy picit problémásabb, egy egészen picit problémásabb, itt ugye az a probléma, hogy az egyharmadát költjük el a, a pénznek, ezért mindenkinek újabb ötletei lesznek. Én azt, mi támogatjuk itt a parlamentben azt, hogy a válsághoz igazítva bővítsük a lehetőségeket, de látjuk, hogy más tendenciák is vannak, úgyhogy azt nagyon kérjük, hogy erre figyeljenek, figyeljenek oda, és természetesen mindazokban a rendezvényeken, ahova, mint jelezték, meghívásokat kapunk, gondolom a többiek, többi kollégám nevében is beszélek örömmel. Részt veszünk és sok sikert kívánok önöknek, hogy azt, amit vállaltak, ez nem túl sok, de ezt no, sikeresen Kessler, úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném megkérdezni a soros elnökséget, egyébként köszönetet is szeretnék mondani. Az Európai 2012-es év raportőreként, az aktív idősödés raportőreként szeretném megkérdezni, önök hogyan képzelik el? Milyen pluszot teremtenek 2012 első fél évében a generációk számára. Lenne ezzel kapcsolatban egy javaslatom. Ezt egy írott nyilatkozatot is beadtuk. Az idősek és a fiatalok számára ne csak a Youth in Action, a fiatalság akcióban programot futtassuk, hanem a seniorok akcióban programot is indítsuk be. Én raportőreként nagyon nagy harcosa voltam a trialóguson ennek a mottónak, hogy legyen egy alcíma is, Dignity and Vitality, méltóság és vitalitás. Én ezt szerettem volna, és a trialóguson ez jó lett volna, ha támogatják. Tehát, hogy a vitalitás, ez komolyan fontos az ember, az egyén, és a társadalom számára is, és a méltóság számára is nagyon fontos. Úgyhogy jó lenne, hogyha a rendezvényeiken és a dokumentumaikban esetleg használnánk ezt az alcímet. Köszönöm. Öm, köszönöm szépen. Azt hiszem, angolra váltok, talán így könnyebb lesz. Én két ügyet szeretnék felvetni. Az egyik az ESF-re vonatkozik, a szociális alapra. Az új rendelet keretét az önök elnöksége alatt fogjuk kidolgozni. Remélem, hogy itt jelentős előrelépést tudunk majd elérni. A jelenlegi helyzetben számunkra rendkívül kritikus az, hogy rájöjjünk, hogy hogyan tudjuk a szociális alapot úgy felhasználni, hogy hozzá alkalmazzuk a munkaerőpiac realitásához. Ahogy eddig felépült, úgy néz ki, mint egy olyan program, amelyet nem lehet megmozdítani öt évig. A munkaerőpiaci helyzet azonban nyilván ennél gyorsabban változik. Hogyan tudjuk rugalmasabbá tenni, és okosan használni ezt az eszközt? Tudom, hogy jelenleg nem ez a helyzet, de hogyha hiszünk abban, hogy a szociális alap az Európai Unió gazdaságpolitikájának egy hasznos eszköze lehet, akkor ilyen irányban is el kell gondolkozni. Második megjegyzésem az éves növekedési jelentést illeti. Cornelissen asszony jelentését a témában a későbbiekben meg is fogjuk tárgyalni, és lesznek javaslataink arra vonatkozólag, amit a bizottság benyújtott. Úgy gondoljuk, hogy ez egy nagyon komoly hozzájárulás a tavaszi tanácsüléshez, ezért nagyon-nagyon örülnénk annak, hogyha a Dán elnökség figyelembe venné ezt a jelentést, és hozzáadott értékként használná fel a tavaszi tanácsülésen. Persze ennek a háznak az elnöke mandátumot fog kapni, hogy ezt az álláspontot a tanácsban támogassa és álljon ki mellette, de ha a Dán elnökség nyitott szemmel és szívvel olvasná, akkor talán önöknek is segítene abban, hogy a tanácsban kiegyensúlyozottabb vitát folytassanak erről a témáról. Az utolsó válaszadásokra és zárszókra adom meg a szót a miniszteresszonyoknak. Köszönöm szépen ezt a kiváló vitát. Természetesen a soros elnökség mindenképpen figyelembe fogja venni a parlament véleményét a éves növekedési jelentés kapcsán is. Nagyon fontos az, amit önök mondanak, hogy most feketén látjuk-e a jövőt, vagy sem. Én azért nem látom nagyon feketén. Az nyilvánvaló, hogy egész Európában súlyos válság van, de hát volt ilyen már korábban is, és korábban is sikerült kikecmeregnünk mindig a különböző válságokból. Én képesnek tartom magunkat erre. Közösen, együtt dolgozva, pragmatikus, praktikus megoldásokat találva ezekre a hatalmas kihívásokra, sikerülni fog maguk mögött hagyni a válságot. A hozzászólásomban elmondtam, hogy Európában a gazdasági felelősséget, a gazdaság konszolidálásának a feladatát egyszerre kell teljesítenünk a foglalkoztatási helyzet javításával és a növekedés elősegítésével. Itt a tagállamokban vitákra van szükség az irányról, vitatkozni kell, tisztázni kell, hogy milyen irányba akarunk haladni. És ezek a viták konkrétabbakká kell, hogy váljanak váljanak. Elhangzott az a kérdés is, hogy vajon javaslatot kellene tenni egy új kiküldetési irányelvre. Hát nagyon nehéz lenne mögé egy többséget találni. És mint soros elnökséget adó ország, mi azt fogjuk képviselni, hogy a meglévő irányelvet kell jobban alkalmazni. Ez kell, hogy a célunk legyen. Tehát ez lesz a következő lépés. A munkavállalók jogai, illetve a mobilitási belső piaci kérdésköröket jobban kell egymással kiegyensúlyozottabban kell majd kezelnünk. Lesz egy konferencia a munkahelyi környezetről, és ez egyik tervünk, hogy a bizottsággal együtt egy ilyen konferenciát megtartsunk. Én nagyon fontosnak tartom, hogy erre sor kerüljön, hogy beszéljünk erről az új stratégiáról, a munkahelyi környezetre vonatkozó stratégiáról, a 2013-2020 közötti időszakra vonatkozó stratégiáról, és hogy ezt most megvitassuk a bizottsággal együtt szervezett konferencián. Végezetül néhány következtetést hagy vonjak le. Igazat adok eh, önöknek, a nagyon nagy probléma a korai iskola elhagyás, a lemorzsolódás problémája, ez a 2020-as stratégia elemeként is fontos kihívás, feladat a számunkra. Áprilisban Dániában egy külön konferencián ezzel a kérdéssel is foglalkozhatnánk. Ugye ennek a témája a fiatalok munkanélküliség elleni küzdelem. Hát ehhez hozzá kapcsolhatjuk az oktatás, munkaerőpiac, összefüggés rendszerét, és több helyen több alkalommal elmondtuk, hogy jobban kell élnünk a növekedési kezdeményezések adta lehetőségekkel. A gyakorlati képzést össze kellene kapcsolni elméleti képzéssel, vagy fordítva, fordított sorrendben is említhetnünk ezt. Dániában nagyon jó tapasztalatok vannak eh, ezzel. Eh, vannak eh, nagyon jól képzett fiatalok, magasan képzettek, intelligens fiatalok, akik sokszor kétkezi munkát sem vetik meg. Elhangzott egy kérdés a portugáliai helyzettel kapcsolatban. Tudjuk valamennyien, hogy nehéz a helyzet Portugáliában. Most a kérdés az, hogy persze helyese, hogyha olyan sok elbocsátásra kerül sor. Hát erről is beszélhetünk, hogy mennyiben jó recepte az elbocsátás, hogyha lazítunk a felmondási követelményeken, és ez sok elbocsátást eredményez. Nyilván ez egy vitatott téma a szociális hálózatnak jelen kell lennie, ez a Krisztenzen kollég által említett Flex security egy nagyon fontos eleme. Köszönöm a kérdéseiket, és örömmel várom a további vitákat önökkel. Köszönöm, az elkövetkezendő hat hónapban rengeteg dolgot fogunk kérni önöktől, miniszterasszonyok. De hát tudják, hogy az elnökség felelősségét egy olyan pillanatban vállalták, amikor aggódnak az európaiak, és nagyon várják azt, hogy milyen üzenetek érkeznek Európából szociális területen. Tehát óriási felelősség nyugszik a vállukon. A szakbizottságunk önök mellett fog állni, hogy sikeresé tegyük az elkövetkezendő hat hónapot. És most elment az elnök asszony mikrofonja, de visszajött. Tehát remélem, hogy ismét itt üdvözölhetjük majd önöket és egy ennyire sikeres párbeszédet folytathatunk a legközelebbi alkalommal is. Köszönöm szépen! Még ön is szeretett volna szólni. Nem, nem, minden rendben a lelkesedésemben, hogy megtapsoltassam önöket, és bátorítsam önöket, nem adtam meg önnek a szót, elnézést kérek. De most kérem, ragadja meg a lehetőséget. Csak egy pár megjegyzésem volt, egyet értek azzal, amit ön mondott, Berez asszony, Európa számít ránk, hogy együttműködjünk, megoldásokat találjunk, és ezeket végrehajtsuk. Köszönöm szépen azokat a nagyon kedves hozzászólásokat, amiket kaptunk önöktől. Elmondták, hogy teljes szívvel támogatják a napi rendünket, és mindent megteszünk, hogy az elvárásaiknak megfeleljünk, és gyümölcsöző együttműködést folytassunk. Köszönöm. Kedves kollégák, azt javaslom, hogy mindenki ismét foglalja el helyét. Nous en venons euh, au point... Következik a tizedik napi rendi pont. Cornelissen asszonynak adom meg a szót, ő az előadónk. A foglalkoztatással kapcsolatos és szociális aspektusok a 2012 évi éves növekedési jelentésben. Ez egy saját kezdeményezésű jelentés, amelyet, ha elfogadunk, a plenárison is meg fogunk vitatni. A jelentést ugyanerről a gazdasági szakbizottság is fog, Gozesz, illetve ők már el is fogadták a véleményüket Gozesz úr vezetésével. 25 kompromisszumos módosító indítványt fogalmazott meg elő, előadó asszony, és most át is adom a szót, hogy ezt bemutassa. Um, now, before... Köszönöm szépen, elnök asszony. Karácsony előtt tárgyaltuk először a munkadokumentumot, fel kellett gyorsítanunk az eljárást. Először hat prioritást jelöltünk ki. Az egyik fő üzenet a frakciók részéről, akár balról, akár jobbról, az volt, hogy a fiatalok foglalkoztatása a legnagyobb kihívás. Így aztán amikor utána beadtam egy jelentést, akkor a fiatalok munkanélküliségével való megbírkozást a fő célként jelöltem ki. Nagyon értékes hozzájárulásokat hallottam, és köszönöm az árnyék előadóknak. Nagyon jó kompromisszumokat fogalmaztunk meg, majd nem kimerítettük az ABC-t, annyi kompromisszum született. És remélem, hogy nagy támogatottságot fognak kapni itt is, és a plenárison is. Ha jól megy a szavazás holnap, akkor nagyon büszke leszek erre a jelentésre. Már a tanács felé elkezdtem a kapcsolattartást, és köszönetet szeretnék mondani az elnök asszonynak, hiszen egyértelmű volt az üzenete a két tán miniszter asszony felé. Gozesz úr az ECON jelentésének raportőre. Sulcalóral is találkozunk, és a tanácsal is, hogy egyeztessük a prioritásunkat, prioritásainkat. Tehát még egyszer köszönet minden szakbizottsági tagnak, hogyha a saját állandó képviseletüket megismertetnék a prioritásainkkal, a szociális csúcson felvetnék ezeket a témákat, az nagyon nagy segítségünkre lenne. Ennyi, hogyha a fő prioritásainkat elfogadja a tanács, akkor nem csak a valutánkat, hanem az állampolgárainkat is megmenthetjük, úgyhogy dolgozzunk ez ügyben. Köszönöm, Harkin asszony. Köszönöm szépen, és Kornelisen asszonynak is köszönöm, és a jelentést is. Gondolom az utolsó mondata mindent összefoglal, hogy a valutát és az állampolgárainkat is meg kell mentenünk. Ezért kell mindent megtennünk, a parlament és a Dán soros elnökség is mondta, hogy figyelembe veszik az elképzeléseinket. Ami a kompromisszumos eh, módosítókat illeti, köszönöm a rugalmasságát. Általában éve elégedettek vagyunk. Az S módosítót illetően támogatom a néppártot, hiszen ők is az egyenlő bánásmódot támogatják, különös az elbocsátások területén. Szerintem ez nagyon is szükséges. Egyébként lenne azért még néhány rövid megjegyzésem. A 83-as módosításban részenként 10 szavazást kérnénk, mert igen, jó legyenek külön nemzeti célok férfiak és nők számára, de azért kihúznánk a gender szót. Aztán a 114-es esetében is részenkénti szavazást kérünk, és a 47-es esetében is a pénzügyi tranzakciós adót illetően. Egyébként nagyon köszönöm. Maybe I'm confused. But... Lehet, hogy ö, nem értem, de amikor ön azt mondta, hogy 83, 114, meg 47, akkor nem egészen értem, hogy mire vonatkozik, mert, mert nincsenek itt ö, ö, módosítok. Á, nem 7-es, hanem 47-es. Nicka, puis... Ö... Következő hozzászólás. Przewodnicząca. E, to jest rzeczywiście doskonały dokument. Generalnie można powiedzieć... Kitűnő dokumentumról van szó, és általánosságban e, feltétlenül tudjuk támogatni. Ez egyfajta lakmusz papír, aminek kapcsán kiderül, hogy az Európai Unió mennyire jól működik reform csomagokra, programokra van szükség ezen a területen is. Néhány módosítóra szeretnék rákérdezni, amelyeket én nagyon fontos módosító indítványoknak tartok. Az első elemzés alapján kiderült, hogy foglalkozunk el a fiatal munkerő kérdésével. A fiatalok munkanélkülisége kapcsán a tagállamok, hogy garantáljanak négy hónapon belül munkahelyet a fiatalok számára, hát ez szerintem egyáltalán nem reális. Talán jobb lenne arra utalni, hogy a fiataloknak joga van arra, hogy támogatást kapjanak, amikor állást keresnek a munkaerőpiacon és eh, az oktatási rendszert is eh, úgy kellene módosítani, hogy eh, inkább a munkaerőpiac igényekhez igazított készségeket tanítsanak a fiataloknak. Emellett egy hosszabb szakmai életútra kellene felkészíteni a fiatalságot, tehát tudni kellene már, hogy hosszabb ideig kell majd dolgozniuk. És végezetül az utolsó pontom, az Európai Bizottság arra kell, hogy serkentse a tagállamokat, hogy szüntessék meg az akadályokat, és gondoskodjanak arról, hogy minél könnyebb legyen munkát találni. El kell távolítani az akadályokat, hogy minden a munkaerőpiacon rejlő lehetőséget maximális mértékben ki tudjanak használni az emberek. Hát a dán miniszterek is ilyen szellemben nyilatkoztak. De, mint mondtam, nagyon jó ez a dokumentum, és csatlakozik ehhez a szándékhoz. Euh, merci, monsieur. Köszönöm. Jan Guszlowski úr következik. Ja również jako sprawozdawca Köszönöm szépen árnyék jelentés tevő voltam Cornelis asszony mellett, és én is ezzel kezdeném, hogy megköszönöm ezt a fontos témában elkészített jó dokumentumot. És köszönöm azt is, hogy nagyon jó gyümölcsöző volt az együttműködés, nagyon sokszor találkoztunk, egyeztettünk, és köszönöm Cornelis asszonynak a kompromisszumos módosítókat, amelyben tekintetbe vette az összes felvetést. A tervezetet elég bonyolultnak tartom, de hát nagyon sok mindenről szó van. Az európai gazdaságot szeretnénk erősíteni 2012-ben, és az Európai Bizottság elvárásai nagyon nagyok, de 2009-ben már látnunk kell azt, hogy a nem betöltött álláshelyek száma nőtt, és azóta is nő. Talán inkább az oktatásra kellene nagyobb hangsúlyt helyezni. Az oktatási rendszerek jobban kellene, hogy felkészítsék a fiatalokat a munkára arra, hogy munkát találjanak, és ez minden szintre igaz, az egész iskolarendszer minden szintjére, az általános iskolától egészen a felső oktatási intézményekig. Nagyon fontos, hogy a fiatalok azt tanulják, eh, ami eh, egy hozzáadott értéket jelent a váltok számára, és ami megkönnyíti számukra az elhelyezkedést. Fontos, hogy célzottan alkalmazzuk a foglalkoztatási helyzet javítását megcélzó európai e, eszközöket. Nagyon lényeges, e, hogy a gazdasági, növek, a gazdasági növekedés természetesen e, összefügg a foglalkoztatási helyzet alakulásával. 2008-ban, 2009-ben nőtt a munkanélküliség, és most azt látjuk, hogy ez milliókat érint különösen nagyon sok fiatalt. Sok embernek van határozatlan idejű vagy egy rövid idejű munka szerződése. Azután figyelembe kell venni a demográfiai tendenciákat, és hogy ez milyen kihívásokat jelent. Az Európai Bizottság is abból indul ki, hogy több lehetőséget kell adni a fiataloknak, hogy könnyebben találjanak állást, munkahelyet, és be kellene vonni az ügynökségeket is. Az ügynökségek is kell, hogy dolgozzanak az új megoldások megtalálásán, hogy javulhasson a foglalkoztatási helyzet. Köszönöm. Um, Monsieur Becker. Okay, thank you very much. Danke, Frau Vorsitzende. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is csak jó dolgokat tudok mondani a tervezetről, és köszönöm az előadónak a bevezető összefoglalót, amiben nagyon konkrét gondolatokat fogalmazott meg. Röviden szeretnék azzal foglalkozni, hogy az utolsó módosító indítvány egyre nagyobb jelentőségűnek tűnik, hiszen ez egy nagyon világos felhívást tartalmaz az európai tagállamok, kormányok felé, hogy végre határozottan, késedelem nélkül tegyék meg azokat a reform lépéseket, amelyeket saját maguk szavaztak meg a tanácsban több szint működik itt, az egyik az európai szemeszter, és érthetetlen, hogy amikor a tanácsban e, ilyen nagy volt az egyetértés, ez miért nem valósul meg a gyakorlatban. És hogyha a szociális rendszerekre gondolunk, vagy a nyugdíjakra, az egészségügyi rendszerre, a munkaerőpiacra, hát nem e, lehet e, komolyan igent mondani a generáció közötti szolidaritásra és az aktív idősödésre, hogyha nem reformáljuk meg a szociális szociális rendszereket, és ezek a reform lépések, amik ott vannak konkrétan az ajánlásokban, ezeket kell megvalósítani gyakorlatban. Nem akarok adósa maradni a jövő nemzedékeknek, és nem akarom, hogy ne ígérhessük meg a szociális rendszerek fenntarthatóságát. Itt nagyon sürgősen cselekedni kell a nemzeti kormányoknak. Merci, moi je voudrais... Köszönöm szépen, és szeretnék az előadónak is köszönetet mondani, amiért ilyen nagyon konstruktív szellemben és működőképes módon állt hozzá a munkához. A tanács felé is már kommunikálta a vitánkat a makroökonomiáról, a szó legtágabb értelmében. A Dán elnökséget is felkértük, hogy ezt az üzenetet majd vegyék figyelembe egy javaslatom lenne, és elnézést kérek, hiszen az árnyék jelentéstevők és jelentéstevők ülésén már beszéltünk erről, de nem írtam le. Egy szobeli módosító van a fejemben, amely a nemrégi statisztikákat idézné fel, ami alátámasztja az európaiak aggodalmát a szegénység és a szociális kirekesztés elleni harccal kapcsolatban. Szerintem itt egy preambulum bekezdésben kéne erre utalni, hogy tovább gazdagítsuk a jelentés dinamikáját. Úgyhogy ha megengedik, akkor lenne egy javaslatom majd ez irányba a délután folyamán egy szóbeli módosító indítvány formájában. Az Eurostat legfrissebb statisztikáira utalnánk, utalnék ebben, illetve az Euróbarométer adataira, mely szerint az európaiak számára prioritás az, hogy a szociális kirekesztés ellen és a szegénység ellen fellépjünk. Ebben a vitában, ha nincs több hozzászólási kérelem, akkor az előadónak adom meg ismét a szót. Thank you. Thanks to, to... Köszönöm szépen, köszönetet mondok az árnyék előadóknak is, és mindenki másnak, aki hozzászólt és hozzájárult a munkához. Most nem fogok belemenni a konkrét pontokba. Úgy gondolom, hogy igen, lesznek kisebb pontok, amelyekben a frakciók különbözőképpen fognak szavazni, de mindent összevetve úgy vélem, hogy nagyon jól fog menni a munka. Rendkívül fontos, hogy plenárison is nagy többséget kapjon majd ez a jelentés, hogy tényleg azt mondhassuk, hogy igen, ez az a mandátum, amit Schulz úrnak adunk, ez az, az üzenet, amit az egész parlament, vagy hát legalábbis annak a döntő többsége szeretne a tanácshoz eljutatni. Megpróbálom majd Harkin asszonyt a nemek szerinti szegregált adatokkal kapcsolatban meggyőzni majd a nap folyamán, és természetesen üdvözölni fogom a legfrissebb adatokat tartalmazó új preambulum bekezdést, mert szerintem is nagyon fontos, hogy a lehető legerősebb legyen e tekintetben is a szöveg. Ismét köszönöm, és érdeklődéssel várom a holnapi szavazást. Elnök, köszönöm szépen! Tehát erről a jelentésről is holnap fogunk szavazni, ami lehetővé teszi, hogy február 15-én a plenárisra kerüljön Gózes úr gazdasági szakbizottsági jelentésével együtt. Azt hiszem, hogy már is egy nagyon hasznos úton indultunk el a jövő szempontjából. A 11. napi rendi ponthoz érkeztünk, azonban ez előtt szeretnék elnézést kérni, de a lehető leghamarabb szeretnék valamit tisztázni. A koordinátorok, illetve a politikai tisztviselők irányába is szeretnék fordulni, hogy hozzátettünk egy napirendi pontot a mai délutáni programhoz a néppárti koordinátor kérésére. Holnap milyen eljárást fogunk követni, amikor a 27. napirendi pontról szavazunk? És ez az ülés zárt ajtók mögött fog zajlani. Felhívom mindenkinek a figyelmét tehát, hogy ezt tartsa tiszteletben. Most pedig a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló rendelet végrehajtására vonatkozó eljárási rendelet módosításáról fogunk beszélni. Milán Cabro úrnak adom meg a szót, hogy a módosítókat bemutassa. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! Tisztelt árnyék előadók! Először is önökhöz fordulok, hogy az együttműködésüket megköszönjem, és köszönetet mondok az összes képviselőnek, aki módosító indítványt nyújtott be. Január 11-ig volt erre lehetőség. 25 módosító indítványt kaptunk, néhányat közösen nyújtottak be képviselők, másokat egyenként. 8 javaslatot már megvizsgáltunk, és meggyőződésem, hogy azok, amelyeket benyújtottak, talán az vitában bemutathatóak lesznek, és majd megállapodásra tudunk jutni. Ez a rendelet módosítás a nemzeti jogszabályokat kell, hogy majd tükrözze. Ezekkel kell harmonizálni. Itt nem tudjuk befolyásolni azt, hogy a nemzeti jogszabályok hogyan fejlődnek, hogyan változnak, még kevésbé, mint a múltban. Tehát számos problémánk van. A szociális költéseket össze kell hangolni a tagállamok és az EU költségvetésével is. És emlékeztetnék erre a kötelezettségre, a nemzeti, különös tekintettel nemzeti költségvetésekre. Engedjék meg, hogy elmondjam, hogy a módosító indítványok különösen és elsősorban három területre vonatkoznak. A cselekvés fő részére, illetve a bejegyzett székhely vagy telephely szerinti ellemra, valamint a független határ közeli önfoglalkoztató személyekre. Az első olvasat elfogadása előtt is szeretnék köszönetet mondani az összes kollégának, hogy erőfeszítéseket tettek a közös megállapodásra. Kiitoksia, puheenjohtaja. Niin kuin ennen joulua jo raportin es- Köszönöm szépen, elnök asszony. Ahogy azt már mondtam karácsony előtt, amikor ezt a jelentést először vitattuk meg, a legtöbb módosító indítvány igen technikai jellegű. Ez igaz a kompromisszumos módosítókra is. Hát elmondhatom bizonyos módosítókat illetően, és különösen a megszövegezéseket illetően, hogy a 15, 16 és a 17-es módosítók most tényleg jobban megfogalmazottabbak, mint a 18-as például. Ugyanez igaz a 26-osra is. Végre javult a megfogalmazás. Jobb a megfogalmazása, mint a 27-es módosítónak, amely a szociális partnerek hozzáadásával javította ugyanaz szöveget, de ugyanakkor nem tette átláthatóbbá. <clears throat> Ahogy a jelentéstevő már mondta, nagyon fontos számunkra, hogy képesek legyünk arra, hogy a tanács által elfogadott irányvonalat képviseljük, különösen a munkanélküli segélyeket illetően. Biztos vagyok benne, hogy meg tudunk egyezni ebben. Köszönöm. Szerkasz. úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon hálás vagyok a raportőrnek, nagyon jól együttműködött velünk. Ugyanez igaz a bizottsági szakértőkre és a tanácsra is. Ez egy olyan egyezmény, amely nagyon józan, bár nyilvánvalóan nem teljesítheti mindenkinek az elvárásait még azok a módosítók is, amelyeket a szocialista tagok adtak be, és amelyeket vissza fognak vonni, még így is azt gondoljuk, hogy nagyon nagy jogi biztonságot teremt azoknak a munkavállalóknak számára, akik mobilisak az unión belül hiszen eh, szociális eh, biztonságot kell teremtenünk számunkra, vagy olyan munkavállalókról is szó esik itt, akik eh, önálló munkavállalók magukat foglalkoztatják, és elveszítik a munkájukat. Vegyük például a légitársaságok számára dolgozókat. Itt nagyon sok olyan lehetőséget kizártunk, hogy a légitársaság a munkavállalói biztonsága kárára csaló eljárásokat valósíthasson meg. Most az a feladatunk, hogy valóban alkalmazzák ezt a gyakorlatban, ezt kell szemmel követnünk, úgyhogy nagyon hálás vagyok, és meg fogjuk szavazni ezt a indítványt. Movir. Movir vagy. Sorry, sorry. Tänan, proua juhataja. Elnök asszony. Ez a rendelet azért, kerünk, azért került elénk, mert 2009-ben már egyszer átdolgozták ugyan, de még mindig vannak olyan területek, amelyekről tíz éve vitázunk. A TB rendszereken így változtattak egyes tagállamok, és ezeknek a változtatásoknak nem felel meg maga ez a jogszabály, ezért kellett felülvizsgálnunk, hiszen nem lehet megfelelően interpretálni. Én itt az Aldét képviselem, és úgy gondolom, hogy mindenki, aki módosított adott be, abból indult ki, hogy egyértelműbbé kell tennünk a megszövegezést. Nagyon sok módosító indítvány érkezett, és azt gondolom, hogy elértük velük a célt. Egyetértek a raportőrrel, hiszen ő is az első olvasatban szeretne elfogadni. Köszönöm. Euh, Először is köszönöm Kávnak Hornak a munkát. Nagyon aprólékos és ugyanakkor stratégiai munkát végzett ezen szöveggel kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy globálisan ez a rendszeres felülvizsgálat néha úgy néz ki, hogy lebontjuk azt, amit megkötöttünk a sálból az év során, de hát mégis valamilyen üzleti szférával barát, ugyanakkor szociálisan érzékeny szöveget kell létrehoznunk, ami a valós helyzetét a munkavállalóknak szintén figyelembe veszi. Újból és újból előkerülnek ezek a kérdéskörök de a mobilitás nem szabad, hogy a valóságban olyan helyre, olyan helyzetbe vezesse minket, ahol a döm, szociális dömpinget támogatjuk. Ahol például a hajózó vagy légitársaságban dolgozó emberek esetében ilyen káros hatást érünk el. Az Európai Bizottság részéről érkezett egy vendég, Tanger úr, hogyha technikai szempontból elmagyarázná véleményét, illetve értékelni az eddig elhangzottakat, a különböző javaslatokat, azt nagyon megköszönnénk. Yeah, uh, thank you, Chair. Uh, SF already... Köszönöm, elnök asszony, ahogy a szakbizottság legutóbbi ülésén is elmagyaráztuk, egy rendszeres szociális biztonsági rendelet felülvizsgálatról van szó. Ez az új rend vagy szabályoknak az első felülvizsgálata. Ezek 2010 május elsőjével 10 évnyi tárgyalás után lettek hatályosak. De még ennek a rendeletnek az elődeit is technikai jellegű felülvizsgálatnak vetettük alá szinte évente. És önök is látták, és a felszólalók említették is, hogy ennek a felülvizsgálatnak a célja az, hogy figyelembe vegyük a jogszabályi változásokat a tagállamokban, amelyek időközben következtek be. Mióta az új rendelettel vonatkozó tárgyalásokat befejeztük. Innen származnak tehát a módosítások. Ráadásul az új rendelet szövegének a megfogalmazásában volt pár nyilvánvaló hiba, ezeket ki kellett javítani, illetve például ezeket a sokat emlegetett légi kísérőket illetően pontosításokra volt szükség, és néha kis szakadékokat kellett bezárni ahol bizonyos határokon átnyúló önálló vállalkozók munkanélküli segélyt kaptak jogtalanul. Üdvözlöm a jelentéstevőt, és azt a bejelentését, hogy első olvasatban szeretne megállapodásra jutni, a pozitív és konstruktív felszólalásokat is üdvözlöm a szakbizottságban. Ne felejtsük el, hogy ezeknek a módosításoknak egy korai alkalmazása nem csak a sok ezer szociális biztonsági intézmény számára lesz előnyös, akiknek a rendelet alkalmazásával boldogulnia kell az állampolgárok érdekében, és akiket segíteni fog a jogalkalmazásban a pontosítás, hanem az állampolgárok számára is előnyös lesz a korai hatályba lépés és a pontosítások különösen a légitársaságok dolgozói számára, illetve bizonyos szakadékok bezárása tekintetében a határok közelében dolgozó önálló vállalkozók esetében. Ezért nagyon üdvözlöm azt, hogy első olvasatban kívánnak megállapodásra jutni. Köszönöm. Előadó úr, szeretné lezárni a vitát? Já chci jenom poděkovat všem diskutujícím a všem, kteří pozitivním přístupem pomáhají. Köszönöm szépen a felszólalásokat, köszönöm a pozitív megközelítést, és remélem hamar elfogadjuk az új jogszabályt. Köszönöm. Merci beaucoup. Köszönöm. Akkor ezzel, ezen alapokon elmondhatom, hogy a szavazásra február 29-én kerül sor, így még marad rengeteg idő, hogy kompromisszumos módosítókat dolgozzanak ki, és biztosítsák azt, hogy első olvasatban valóban el tudjuk fogadni ezt a szöveget. Következik a 12. napi rendi pont, amelyel kapcsolatban Őri Csaba az előadónk megvizsgáljuk az egész csomagot, a mentesítési csomagot együtt, a 2010 évi mentesítésről van szó, az általános költségvetésről is szó van, a globális mentesítésről, a pénzügyi, az ügynökségek esetében, aztán az Európai Képzési Alapítvány esetében, a Turin, Torinói Alapítványról, a Dublini munkáról, a Tesszaloniki központról, illetve az Európai Munkahely Biztonság és Egészségvédelmi Ügynökségről is szó lesz. Előadó úr, öné a szó, és ahogy az árnyék előadók az egész csomagban ugyanazok, azt javaslom, hogy ha lehetséges, akkor globálisan az egész csomagot, a hat szöveget egyszerre mutassa be és vitassuk meg. Önél szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, is teljesen egyetértek. Ha nem tette volna ezt a javaslatot, magam is ezt javasoltam volna, úgyhogy eh, ebben az értelemben teljesen szinkronban vagyunk. Eh, kezdem hátulról. Eh, én magam részben a saját tapasztalatainkból, de leginkább az Európai Számvevőszék 2010-es beszámolójából dolgoztam, és hosszú évek óta ez az első év, amikor olyan beszámolókra vonatkozó javaslatot tehetek, amely tulajdonképpen semmi más nem tesz, mint elismeri azt, hogy a az ügynökségek teljes mértékben megfeleltek a saját pénzügyi szabályzataiknak, terveiknek, és maga a számvevőszék is csak annyit állapított meg, hogy úgy, ahogy van, elfogadható. Én ehhez mindenféleképpen szeretnék gratulálni mind a négy ügynökségnek. Az elmúlt években jó magam és voltam előadó nem is egyszer, és mindig találtunk olyan pontokat, amelyeket amelyeket kritizálni kellett, és házi feladatokat is megszabtunk. Most az idén erre nem kerül sor, tehát nagyon rövidek a, az ügynökségekre vonatkozó jelentések. Mindenjüknek köszönjük a munkáját, és szeretnék a magam nevében is gratulálni, és csatlakozom az Európai Számvevőszékhez. Teljes mértékben rendben vannak ezek a költségvetések. Ezt javaslom megerősíteni a Költségvetési Bizottságnak, amelyik a főbizottság. Térjünk a kicsit általánosabb részekre, ugye először is a 2010 évi mentesítés általános költségvetés harmadik szakasza, amely minket érint a kohéziós politikák keretein belül. Itt azért tennék néhány megjegyzést és néhány kommentárt, esetleg néhány javaslatot. Mindenek előtt magam is megállapítom itt, hogy megismétlem, és fontos, hogy ezt, ezt kiemeljük, hogy mindössze 18%-át foglalkoztatja a kohéziós politikák keretén belül a szociális kiadásokra ö, ö, a, ez a költségvetés, és ennek a túlnyomó nagy része, tehát 94% az Európai Szociális Alap terhére történő folyósítás. Ha innen nézzük, akkor mindenféleképpen ö, pozitívum, hogy ez a 10,8 milliárd euró 100%-ban le van kötve. Tehát azt kell mondanom, hogy a tervezés maga az kifejezetten jól folyik, és a kifizetéseknél ennél azért valamivel kevesebb, tehát 87,9-88% az, ami lekötésre került. Ez viszont azt mutatja, hogy azért van még itt mit javítani, különösen ilyen válságos időkben, mint a mostani. Nyilván itt az, ugyanúgy, mint, mint korábban az áthűzódó projektekkel van a probléma, amikor túl későn történik meg a, a kötelezettségvállalás, akkor nyilvánvalóan a kifizetések azok nem történhetnek meg időben, vagy nem történhetnek meg még abban a, a, az évben. Itt tehát mindenféleképpen azt javasolnám, hogy próbáljunk javítani a, a, a, kötelezettségvállalásokat előbbre hozni, hogy minél kevesebb legyen az a pénz, ami úgymond benn marad a kasszában. Azt én kifejezetten már a múltkor is, amikor már először egy, egy kört már futottunk erről, akkor némi polemia volt arról, hogy az a 7,7% ami hiba arány, hogy ez sok vagy kevés. Mindenek előtt csak szeretném megerősíteni, hogy ez a hiba arány ez nem valami fajta devianciát jelent, hanem különféle elszámolások és ütemezések közötti nehézségekre utal, de ez a 7,7% ez egy csökkenő tendenciát mutat, tehát semmiféleképpen, amikor ezt megemlítem, akkor nem valamiféle negatív, hanem a jó irányba tett lépésként szeretném ő, ő, üdvözölni. Mindenféleképpen ösztönz, üdvözlöm azt, hogy a bizottság kétoldalú, többoldalú képzéseken keresztül csökkenteni kívánja ezt, és a tájékoztatást javítani, hogy csökkenteni lehessen ezt a hibaarányt, de szerintem ez egy jó irány, azt gondolom, hogy mi magunk részében a parlamentből csak támogathatjuk a, az ilyen hasznos ö, ö, kezdeményezéseket. Egyetértek azokkal a megállapításokkal, hogy kötelezni kell a tagállamokat a finanszírozási eszközök lebonyolításáról való jelentéstételre, és támogatom a számvevőszéknek azt az elvárását, hogy rendszeresen ellenőrizze a szociális alap felhasználásának a forrását, ez talán is közelebb vihet ahhoz, hogy a, a tényleges kifizetések, a tényleges költés az ugyanúgy a 100%-hoz közeledjen, mint ahogy maga a tervezés. Már szó volt róla, kifejezetten jó és hasznos az, hogy egy szoros együttműködés van kialakulóban az Olaffal, tehát ha valahol mégiscsak valamilyen deviancek fölmerülhetnek, akkor ezek, ezek hamar utolérhetők, és helyes az az irány is, hogy felszólítsuk az egyes tagállamokat, hogy a saját kompetenciájukban, a saját projektjeik, a saját felhasználások tekintetén maguk is járjanak el hasonló módon mindenféleképpen célszerű lenne, hogyha ezekről aztán beszámolót is kérnénk, tehát ilyen értelemben ki lehet bővíteni a, a tagállamok és a, az európai intézmények közötti kapcsolatot. Megint csak azt kell mondom, hogy, mondanom, hogy a, a még sikeresebb és célzottabb felhasználás érdekében. Ahol egy kis problémát látok, és erről ezt már több oldalról közelítettük, és tulajdonképpen sokkal okosabbak ebben a pillanatban mi sem vagyunk, az a globalizációs alap. Mindannyian fontosnak tartjuk a globalizációs alapot, ugyanakkor azt látjuk, hogy nem is harmadát, ahogy itt a miniszterasszonyoknak mondtam, hanem negyedét jószerével, tehát 105 millió eurót költöttünk el, 500 millió van. Egyik irányban azért harcolunk, hogy, hogy ez fix pénz legyen, és ne csak maradványpénz legyen, nem nagyon örülünk annak, amikor a bizottság be akar vonni új területeket, mondjuk az agrárszférát, másik oldalról pedig nincs elég projekt, amire ki tudnánk utalni a pénzt, tehát mindig azt kapjuk vissza, hogy mit akartok, hisz azt sem költitek el, ami, ami ott, ami rendelkezésre áll. Tehát nyilván valóan gondolkodni kell rajta, részben a, a, a bizottságot is lehet kérni erre, hogy segítsünk abban a, a tagállamoknak, hogy olyan jó projekteket hozzanak föl, amikre ki tudjuk utalni, tudjuk támogatni ezeket a pénzeket. Itt nyilvánvalóan lehet, hogy még mindig nem eléggé ismert, lehet, hogy még mindig bonyolultak a, a szabályok. Talán jó lenne, ha mégiscsak el tudnánk érni azt, hogy a válságra hivatkozólag speciális szabályokkal segítsünk, de mindenképpen az lenne az érdekünk, hogy ez a pénz ne vészen el, és ez hasznos célra azoknak, akik a munkájukat a részben a globalizáció, részben a válság miatt elveszítik, azoknak az új munkahely megszerzéhez szükséges képességeit képzéseit erősíteni tudjuk. Tehát ez egy jó irány, de szemmel láthatólag itt van tennivalónk. És egyetértek azzal, és jó az, hogyha a számvevőszék folyamatosan követi azt, hogy itt a szociális területen hogy költjük és mind költjük a, a, a pénzeket. Ez valamennyiünknek segít, és azt a fajta bizalmatlanságot is, amit sokszor az ezzel foglalkozó adminisztrációk el kell, hogy szenvedjenek, oszlathatja azt, hogyha ha még sokszor hasonló pozitív dolgokat tudunk mondani, mint amit most tudtam mondani az alapítványokról, nevezetesen azt, hogy mindent rendben csináltak. Nem kis erőfeszítés árán ezt is hozzá kell tennem. Visszatérve még egy kicsit a, a, a pénzügyi ügynökségekhez, egy-két általános megjegyzést azért tennék itt túl azon, mondom, hogy rendben levőnek tartom a, a számvevőszékkel egyezően a a költségvetési beszámolókat, a mentesítést. Mindenképpen célszerű lenne valahogy a parlament és a bizottságok között javítani és fokozni az együttműködést, tehát akár az éves munkaprogramokkal való egyesítés, a folyamatosan változó prioritásokhoz jobban alkalmazkodás, ez azt gondolom, hogy mindkettőnknek a közös érdeke lenne. Így tehát az éves programok összeállítása, az igazgató kinevezése, az ügynökségekre vonatkozó fontos döntések esetében azt javasolnám, hogy a parlament illetékes bizottságai, mind a költségvetési, mind a mi bizottságunk fokozza, hogyha úgy tetszik, az együttműködést. Támogatom tehát azt, hogy ez ügyben intenzívebb szakaszra térjünk. Üdvözölném és támogatnám, és ezt egy külön pontként be is vettem itt ebbe a jelentésben, hogy az ügynökségek azonos státusszal rendelkezzenek. Nem akarok most kitérni rá és megelőlegezni az utolsó napirendi pontot, hogy milyen módon, de abban az értelemben azért utalnék rá, hogy a jó lenne az, hogyha az ügynökségek azonos státusszal rendelkeznének, tehát nem csak a, ahogy a torinói ügynökségben a parlament képviselettel rendelkezik, hanem a többi ügynökség esetében is hasonló módon járnánk el, tehát képviseltetnénk magunkat, mint parlament az igazgató tanácsokban, sőt azt is megfontolandónak tartanám, hogy egy kicsit növeljük az étvágyunkat, és kérjünk magunknak a konzultációs jelenléttől erősebb, teljes jogú részvételi státuszt. Amit talán érdemes általános jelleggel tanácsként vagy teendőként megfogalmazni, ugyancsak az, az Európai Számvevőszék javaslata alapján, hogy meg kellene nézni, hogy nem ott van a probléma, hogy a, a költségvetési eh, tervezés és a tevékenység alapú költségvetési, különösen tevékenység alapú költségvetési tervezés nehézségeinek, hogy nincsenek rendesen elkülönítve a személyzeti költségek, illetve a, ö, ö, a működési költségek. Lehet, hogy itt egy tisztább, elkülönített, világosabb rendszer segítene abban, hogy, hogy sikeresebbek legyünk. Tehát ilyen értelemben talán javasolhatjuk, hogy egy részletesebb, főleg a személyzetre, igazgatási kiadásokra vonatkozó beszámolót kapjunk a jövőben. Mondom, ez nem érinti azt, hogy a, a, a szabályzatok és a jelenlegi jogi elvárások tekintetében teljesen megfelelt a gazdálkodásuk ebben a, a, a, az évben. És hát csak megismételni tudom azt, amit már korábban is. Ma azt várják el tőlünk az emberek, hogy minden, ami hivatal, minden, ami közös ügyeket valamilyen módon adminisztrál, szervez, igazgat, ez is vegye ki a részét, ez a terület is vegye ki a részét a, a spórolásból, az ész, észszerűsítésből tehát azt javasolnám, hogy amennyiben lehet ebből a szempontból is gondolják át a tevékenységüket, hogy hol lehet spórolni, és azt, amit idézőjelben téve magunkra vagy magukra költenek, abból minél többet inkább a, a, a programokra, a megcélzott tevékenységekre költeni. Körülbelül ennyi lenne, amit kommentárként még javaslatként hozzáfűznék, és még egyszer azt gondolom, hogy észszerű és célszerű elismerésünket nyilvánítani a, a négy ügynökség délután itt lesznek a képviselői képviselőik felé, hisz azt gondolom, hogy régóta ez az első olyan év, amikor idézőjelben téve nem találunk fogást a mentesítés kapcsán, minden rendben van, gratulálok nekik ehhez. És ezt a ilyen értelmi véleményt javasolok továbbítani a Költségvetési Bizottsághoz. Köszönöm szépen. Merci beaucoup, et effectivement les remarques vous avez Köszönöm szépen. Az ügynökségek felé megfogalmazta megjegyzéseit, költségvetésékkel kapcsolatban. Felújíthatjuk majd ezeket a megjegyzéseket, hiszen ma délután eszmecserét fogunk folytatni ezekkel az ügynökségekkel a munka programjuk bemutatása kapcsán. Lambert asszony kap szót. Uh, thank you. I'm sorry I missed the, the beginning of Mr. Uh, report Köszönöm szépen. <clears throat> Elnézést az elejéről lemaradtam. Igen, a jelentéseket, illetve el tudom mondani, hogy van egy-kettő, amelyre beadnánk módosítót. Azt hiszem, hogy általában véve nagyon érdekes vitának leszünk majd tanulni az intézmény közi munkacsoportokban, a tanácssal és bizottsággal, mert Van néhány kérdés ezekben a jelentésekben, például a képviselet, amely vitatott ügy. Ezzel kapcsolatban van néhány javaslatunk, hogy például az ügynökségek az éves, javaslata, az éves jelentésüket hogyan adják be, a költségvetésüket, illetően a csökkentéseket, és így tovább. Persze üdvözöljük a karcsúsításokat, az ügynökségek közötti koordináció, azt hiszem ezt már a múltban kértük, és örülök, hogy ennek tanúi lehetünk most. Ami a parlament képviseletét illeti. Igen, erről már vita folyt a munkacsoporton belül, és a végkövetkeztetésekben erre kitérünk, a bizottság és a tanács között nagyon nagy a harc ez ügyben. Bizonyos pontokban a parlamentet szakértőként hívják meg, bizonyos helyzetekben pedig képviselőként. Nem értünk egészen egyet, úgyhogy a frakcióm majd meggondolja, hogy ezzel kapcsolatban módosítókat adjon be. Én úgy gondolom, hogy az ügynökségeknek nem mindig nagy az igazgatási költsége. Ami a kihelyezést, illeti kiszervezést, nagyon vigyáznunk kell arra, hogy honnan vegyük a pénzt, hiszen jelenleg az auditálás oldaláról jönnek ezek a költségek. Úgyhogy vannak itt kérdések, hogy a kisebb ügynökségek ügyeit hogyan intéz, intézhetnénk el. Így aztán például a tevékenység alapú költségvetés, ezzel kapcsolatban is beadhatnánk egy módosítat, de nagyon köszönöm a munkát, nagyon jó kezdő alapot képezett. Köszönöm, Frederik Árden következik. Merci, Madame la Présidente. Quelque... Köszönöm, elnök asszony, néhány hozzáfűzni való három ponthoz. Először is támogatjuk az előadót. Az ügynökségekre vonatkozó mentesítésekkel kapcsolatban, és szeretnék csatlakozni a javaslataihoz, és gratulálok a rengeteg munkához, amit az ügynökségekkel kapcsolatban elvégzett. Ez az első pont. A második harmadik, a bizottság harmadik szakasz szerinti költségvetését illeti. Nagyjából egyetértünk az előadóval, de néhány módosítónk azért lenne, különösen a tizedik bekezdéshez, ami a globalizációs kiigazítási alapra vonatkozik. Osztjuk az előadó agájait, de egy kicsit finomítjuk, pontosítanánk, egy kis új nüanszot vinnénk bele e alap felhasználásával kapcsolatos megjegyzéseibe. Aztán szeretném hangsúlyozni azt, hogy a a 11-es ponttal kapcsolatban is pontosításokkal szeretnénk kérni az ott felsorolt instrumentumok kapcsolatai és a működésük tekintetében. Az utolsó jelentés a teljes, az ügynökségek teljesítményével kapcsolatban. Itt is egy-két módosítónk lenne majd, hogy bizonyos bekezdéseket egy kicsit pontosítsunk. Itt inkább technikai jellegű megjegyzésekről van szó. Különösen kettes és négyes bekezdésre, az igazgató kinevezésére gondolok, illetve a, az Európai Parlament képviselőjének a szereplő, szerepére az igazgató tanácsban de nagy mértékben tudjuk támogatni az előadó véleményét. Köszönöm. Van-e más hozzászólási kérelem? Nincs. Akkor az a szó. Köszönöm, köszönöm szépen, és kíváncsian várom a kollégák javaslatait. Teljes mértékben kész vagyok ezekről megbeszéléseket folytatni, és természetesen magam is azt gondolom, hogy még jó szövegnél is lehet jobb szöveget csinálni, tehát miért ne, miért ne tegyük ezt. Én itt nem tértem most ki arra, és nem is akarok most kitérni arra, hogy milyen módon képviseltessük magunkat, inkább csak azt az elvet próbáltam hangsúlyozni, ezt inkább Jane-nek mondom, hogy jó lenne, hogyha minden ügynökségben valamilyen módon jelen lennénk. És most az egy másik vita, hogy ez most pontosan milyen formában, azt akkor hagyjuk, hagyjuk estére. A, az elgondolás az, hogy fűzzük szorosabbra a kapcsolatot az ügynökségekkel. Nekem személyesen mindegyik ügynökséggel jó, jó tapasztalataim vannak. Tehát ezek jó ügynökségek, itt nagyon komoly szellemi, kutatói, szakértői potenciál van ezekben az ügynökségekben. Az az érdekünk, különösen miután miután azért mégiscsak a szociális ügyeknek valamiféle szószólói kell, hogy legyünk a parlamentben. A helyzetünk nem könnyű ilyen gazdasági válság idején sok panaceát és megoldást javasolnak, és itt rendszerint igyekeznek minket a leghátsó sorba visszasorolni. Tehát nekünk szükségünk van az ügynökségek aktív támogatására és a velük való szorosabb együttműködésre. Tehát én tulajdonképpen ezt a, a gondolatot a megvalósítás formájában nyitott vagyok, hogy hogy hogyan, de ezt szeretném erősíteni, hogy, hogy szorosabb együttműködőbb legyen a kapcsolat, többet tudjunk használni egymásnak. Ennyi az egész, köszönöm szépen elnök asszony, és természetesen az árnyék jelentéstevőkkel készen állok arra, hogy nézzük át a szöveget, és hogyha kell csiszoljuk, javítsuk tovább. Köszönöm szépen, jelentéstevő úr. Az utolsó javaslatára visszaugranék egy pillanatra, hiszen van egy kis aggályom, és nagyon hasonlít ez az önéhez. Egy-két utazásunk az egyik másik ügynökséghez arra a következtetésre vezetett, hogy egy kicsit bonyolultabb az a parlament és az ügynökségek együttműködése. Igazából a munkaprogramjukkal kapcsolatban az Európai Bizottság tud beavatkozni, és bizonyára önök is tudják, hogy az a biztost, az illetékes biztostól is megpróbáltam megkérni, tehát őt is megpróbáltam megkérni, hogy avatkozzon be. És Lambert asszony is ismeri ezt a munkát. Vannak tehát még pontosításra vár dolgok. Azok a személyek, akiket mi nevezünk ki, és akikkel kapcsolatban holnap kell, hogy nyilatkozzunk, nem a parlament képviselőiként vannak ott, hanem mint szakértők, akiket a parlament nevezett ki, de nincsen olyan mandátumunk, és ezt majd én nagyon alaposan meg fogom vizsgálni a jövőben, hiszen engem is felkértek, hogy az eljárással kapcsolatban szólaljak fel. Tehát nem kaptak mandátumot tőlünk, mi csak a szakértelmüket ismerjük el ezzel, és nem tudjuk közvetítőnek használni őket, hogy például információhoz jussunk általuk. Tehát nem, ismétlem, nem kapnak tőlünk mandátumot, és nincs lehetőségünk tehát nekünk arra, hogy közvetlenül felszólaljunk a munkaprogramjukkal, az ügynökségek munkaprogramjával kapcsolatban. Az a biztoson keresztül kell eljárnunk, a szab, illetve a bizottságon keresztül, hogy a munka tervükre valamilyen hatással legyünk. De engem is közvetlenül érint ez a kérdés, mégpedig az a gondolat, hogy az ügynökségek a szakértelmük révén egyik vagy másik megközelítést tudnak támogatni. Hadd mondjak egy példát. Cornelissen asszony jelentése az éves növekedés jelentése kapcsolatban egy ilyen jelentés előkészítése során felhasználhatjuk, a, felhasználhatnánk az ügynökségek tapasztalatait, ez komoly hozzáadott érték lenne számunkra. De hát ezt nem elég leérni egy jelentésben, hanem ennél tovább kell menni, és meg kell nézni, hogyha a rendeletet újra nyitjuk, akkor hogyan tudunk a biztosra hatni, hogy ebben az irányba el tudjunk mozdulni. Tehát akkor ebben a szellemben tudjuk folytatni a munkát, legalábbis ezt szeretném. Nos, bizonyára tudják, hogy egy kicsit különleges eljárásunk van a határidők tekintetében, hiszen ezek nagyon szorosak ezzel a jelentéssel kapcsolatban, nagyon rövid az határidő a reakciókra. Ez csak azt jelenti igazából, hogy a frakciók módosítókat nyújthatnak be, de csak angolul, február 1-ig. Ezeket a módosítókat rendkívüli érés keretében fogjuk megvizsgálni Strasbourgban. Mégpedig február 13-án. Ezzel a ma délelőtti munkát befejeztük. Jó étvágyat kívánok! Remélem egy szendvicsnél többet is fognak enni, és 15 órakor ismét találkozunk.